I have told you I have my opinion. I think it's for us to say. Ja, liebe Kedves kollégák, kolléganők, szeretném a mai Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság ülését megnyitni. Először kérdezem, hogy megkapta-e mindenki az ülés napirendjét, van-e módosítási kérelem erre vonatkozóan, látom nincs, akkor a napirendet ezzel elfogadottnak tekinthetjük. Szeretném jelezni, hogy az ülés nyilvános. A tolmácsolás tolmácsolás van, ezt köszönjük, azon kívül a, az interneten is közvetítjük az ülést. Ezzel már el is érkeztem. Damit, komme ich Ezzel tehát a hármas napi pontra térünk. A január 9-i, 20-21-i, 22 és 23 ülések jegyzőkönyvének elfogadása, módosítási kérelem úgy látom nincs. Ezzel ezeket a jegyzőkönyveket elfogadtuk. A következő napi rendi pont a négyes. Ez meghallgatás az Európai Számvevőszék tagjainak részleges meghallgatása előadónk, Ines Ayala Szender asszony, szeretném szívből köszönteni az osztrák kormány javasolta jelöltet, Oscar Harris-t. Már az üdvözlés során mondtam, hogy minél nagyobb a terem, amiben vagyunk, annál kevesebb a résztvevő úgyhogy eh, ha majd egyszer könyvet írok a megjegyzésekről, megfigyelésekről, egy szakbizottsági elnök megjegyzései, akkor pont ezt fogom egyik pontként felvenni, de úgy gondolom, hogyha a képviselők most eh, kicsit szétszortabban is ülnek, mégis tudunk megbeszélést, beszélgetést rendezni. Meg is adom egyből önnek a szót, hogy mutatkozzon be, illetve bevezető megjegyzéseit mondja el. Az írásos kérdéseket megküldtük önnek, ezeket meg is válaszolta. Kérem, te, kérem tehát arra, hogy mielőtt a képviselőkkel a vitát megkezdenénk, mutatkozzon be, köszönöm és üdvözlöm még egyszer. Of the committee. Elnök úr, tisztelt szakbizottsági tagok! Angolul szeretném kezdeni a bemutatás, bemutatkozásomat, majd pedig a kérdésekre anyanyelvemen németül szeretnék válaszolni, azért, hogy pontosabban adhassam meg a válaszokat. Köszönöm szépen, hogy meghívtak engem a Költségvetési Ellenőrző Bizottság ülésére, miután felkérést kaptam arra, hogy a számvevőszék tagjává nevezzenek ki. Ami az ellenőrzési tapasztalatomat illeti, már több mint 22 éve dolgozom az osztrák számbevőszégen, és több mint 100 ellenőrzést végeztem. Ebbe az ellen, ezekbe az ellenőrzésekbe beletartoznak állami szervek ellenőrzései, például energetika, kutatás, közigazgatási területek, közlekedés, mezőgazdaság ágazat, kultúra és rendezvények, kutatás, banki pénzügyi ágazat, és még az osztrák hírközlési szervezet ellenőrzése is. Azokra az ellenőrzésekre szeretnék hangsúlyt helyezni, amelyek az államháztartással kapcsolatosak, például befektetés és kockázatkezelés. Számomra a az ellenőrzés hatásának lényege nem csak az, hogy kritikus pontok szerint végezzem ezt, hanem az, hogy ennek folyamányaként javítás, javulás álljon be, azért, hogy az adófizetők pénzét a lehető leghatékonyabban költsük el. Ezen az úton folytatva egyik központi, legfontosabb célom lenne mindaz, amit az előbb elmondtam célként, hogyha az Európai Számvevőszék tisztelt tagjai sorába választanának. A második pontom az EU pénzügyi gazdálkodásával kapcsolatos. Az EU finanszírozási osztály tagjaként intenzíven foglalkoztam az EU-val kapcsolatos témákkal. Erőfeszítéseimnek köszönhetően képes voltam arra, hogy jelentős hozzájárulást adjak az EU pénzügyi gazdálkodásának minőségi javításához, beleértve a megosztott irányítást, menedzsmentet, miközben erősítettem az európai számvevőszék hatékonyságát ausztriai ellenőrzéseinek elvégzése során, ami az EU gazdasági és fiskális felügyeletét illeti, a nemzeti számvevőszékek koordinált munkája területén az európai számvevőszék igen jelentős dimenziót ad ennek a munkának, ennek a kihívásnak. Nekem az a meglátásom, hogy ez a koordinációs együttműködés az én munkámat jelentőssé teszi majd az Európai Számbevőszéken. Továbbá, véleményem szerint az Európai Számvevőszéknek figyelmét mindenképpen arra kell, hogy fordítsa, hogy több teljesítési ellenőrzést végezzen. Ez a meggyőződésem a saját számvevőszéki ellenőrzési tapasztalatomból ered, hiszen gazdaságosan, hatékonyan és hatásosan akarjuk felhasználni eredményesen a közpénzeket. Ami a döntéshozókat illeti, mint az Európai Parlament és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a jövőben képesnek kell lenni arra, hogy adatokat szolgáltassunk arról, hogy milyen hatékonysággal használjuk föl, használják föl az EU pénzalapjait, és egyúttal ajánlásokat tegyünk arra, hogy ennek hatékonyságát javítsuk. A másik az, hogy szövetségi és állami parlamentekkel működtem együtt tevékenységem során. A harmadik téma a bemutatkozásomat, illetően a függetlenség. Az ellenőröknek, a számvevőszék tagjainak függetleneknek kell lenniük, és integritásukat, részrehajlás mentességüket bizonyítani kell, azért, hogy relevánsan és szakértő módon végezzék az ellenőrzéseket a lehető legprofessionálisabb módon. Mindezt a nemzetközileg elfogadott alapelvek szerint kell végezni, és minden egyes posztomon belső meggyőződésem szerint jártam el, és minden alkalommal ezen elveket vettem figyelembe a kényes ügyek esetén. Végül pedig független jelöltként szeretném magamat bemutatni. Igen, kiterjedt képzésben vettem részt, megfelelő minősítéseim, diplomáim vannak, és a közpénzek ellenőrzésében igen széles tapasztalatokra tettem szert az ellenőrzésre és az állami rendszerek javítására szeretnék koncentrálni, és ezt a munkát európai méretekben, európai szinten szeretném folytatni, mégpedig azért, hogy a szoros együttműködést megkönnyítsem és fokozzam a számvevőszék, az Európai Parlament és nevezetesen a Költségvetési Ellenőrző Bizottság között. Köszönöm. Köszönöm szépen, eh, Heris úr, Herics úr a bemutatkozást. Akkor kérem az előadót elsőként, hogy ő szóljon, és utána a frakciók eh, képviselőinek adom meg a szót. Először tehát Ines ayala Sí, gracias, señor presidente. Sí, eh, le doy la bien... Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném szívélyesen üdvözölni az osztrák jelöltünket, Oszkár Herix urat, akit a Számvevőszék tagjai sorába jelöltünk. Ami az ön életrajzát illeti, el kell ismerni, hogy az ön tapasztalata mindenképpen példaértékű, és ön illetékes kompetens a számla ellenőrzés terén ez semmi kétséget nem hagy maga után. Ami engem különösen érdekelne, az az, hogy az osztrák parlament tanácsosaként, tanácsadójaként működött mind a szövetségi, mind a regionális parlamenteket illetően, és ez egy igen kényes, érzékeny poszt volt, és ezzel kapcsolatosan a következő dolgot szeretném kérdezni öntől. Ön igen érdekes választ küldött nekünk, amelyben elmondta, hogy a számvevőszéknek milyen programja volt, milyen tapasztalatokat szerzett ott, és hogy ezt tulajdonképpen egy parlament tapasztalatával lehet összevetni. Ez érdekes számomra, mert ami nekünk a legfontosabb, az a hatékonyság. Sokszor sajnálatosnak találjuk, hogy túl késő kapjuk meg a számvevőszék jelentéseit, vagy hogy ezek nem felelnek meg a parlament azonnali politikai érdekeinek. És bizony egyes esetekben nagyon gyors véleményre van szükségünk ami a számvevőszék függetlenségét illeti. Szeretném tudni, hogy ön szerint lehetséges-e szorosabb kapcsolatot tartani a számvevőszékkel, és lehet-e eh, valóban eh, a parlamenttel, mint törvényhozó testülettel szinte mindennapos kapcsolatot tartani. Önnek széleskörű tapasztalatai vannak az osztrák parlamenttel való együttműködésben, és itt szeretném megkérdezni, hogy van-e önnek véleménye azzal kapcsolatosan, hogy vita folyik a bank ágazatban való fokozott együttműködést illetően, vagyis a nemzeti számvevőszékek és az EU számvevőszégek között szorosabb együttműködésre van szükség, és így teljes mértékben egyetértünk önnel. A számvevőszék olyan intézmény, amelyet mindenképpen erősíteni szükséges. kollégium szerűen lehetne működni a nemzeti számvevőszékek együttes munkája, hogyha, ez, hogyha létrejön ez a hálózat, a Nemzeti Számvevőszék Hálózata, ez vajon fenyegetés lenne az Európai Számvevőszék számára? A cél természetesen az, hogy erősítsük az EU számvevőszékét. Egy másik kérdést is szeretnék feltenni önnek, mégpedig az ellenőrzések költségére vonatkozóan. Feltételezem, hogy ezt a kérdést már ön is feltette magának az osztrák parlamenttel kapcsolatos munkája során, vagyis a, tudni kell, hogy milyen korlátai vannak a, a közösségi költségvetésnek. Komplexek ezek az ellenőrzések, de egyúttal egyre költségesebbek. Van egy adott költségvetés, és az ellenőrzés mindenképpen hatékony kell, hogy legyen, de nem szabad itt a költségeket növelni. Nagyon érdekes példákat hozott fel a bank ellenőrzésre, a bankok megmentésére vonatkozó tapasztalatait illetően. Majd meglátjuk, hogy ez az új mechanizmus hogyan fog felállni. Ami a számla ellenőrzők tanácsát illeti, az a személy, aki a számbevőszéket fogja ebben a tanácsban képviselni, nem rendelkezik majd felelősségi körökkel, sem az Európai Számvevőszék felé, sem pedig az Európai Parlament felé. Erről ön mit gondol? A számvevőszék helyet kap ebben a tanácsban, de ön szerint ez inkább intézményes jelenlét kellene, hogy legyen, és nem pedig csak egy egyéni vagy egyedi képviselet. Mi erről az ön véleménye? Az utolsó kérdésem, ami az osztrák számvevőszéget illeti, a jelentésében példaértékű ellenőrzésről beszélt, amely kb. 10 hónapig tartott. Mi a véleménye? Milyen egyensúlyt kell létrehozni az emberi erőforrások és az ellenőrzés hatékonysága között? Hiszen két szék közül a pad alá esünk, mert azt akarjuk, hogy a számbevőszék egyre hatékonyabb legyen, de közben az alkalmazottak számát egyre inkább csökkentjük. Van-e valamilyen csoda módszerük Ausztriában erre? Köszönjük szépen a jelentéstevőnek. Én azt javasolnám, hogy gyűjtsük csokorba a kérdéseket. Inge Gressle a következő, aki a néppárt részéről felelős a témát parancsoljon. Köszönöm szépen. Örülök, hogy olyan jelöltünk van, aki a Nemzeti Számbevőszéknél is már számottevő tapasztalatra tett szert. Örülnék, hogy többet mondani arról, hogy Ön szerint melyek a prioritások az Európai Parlament és az Európai Számbevőszék közötti együttműködésben? A nemzeti munkássága során már megismerhette ezt a problémát. Van-e valamilyen tanács arra vonatkozóan, hogy hol tehetjük intenzívebbé az együttműködést, és mennyiben számíthatunk önre, amikor arról van szó, hogy az Európai Számvevőszék jobban segítse munkánkat? Többször is megfogalmaztunk már ez irányú bírálatot, átláthatóságot szeretnénk, ami például a szembevőszékben a külön jelentések elkészítésének határidejét illeti, valamiféle belső, bürokratikus eljárások léteznek itt, amelyek esetében a tagállamok mindig kudarcot vallanak. Jó lenne, hogyha ebben számíthatnánk az együttműködésére. Osztrák számvevőként biztosan találkozott európai kollégáival. Érdekelne, hogy az osztrák számvevőszék mit gondol az Európai Számvevőszékről. És ne csaljon a válaszadásnál, mert tulajdonképpen már tudjuk, hogy mi a válasz. Elnök. Jó, hát azt azért ne, azt nem pontosította, hogy a hivatalos vagy a nem hivatalos választ szeretné hallani, de jó, ezt majd a jelöltre hagyjuk. Gájer úr a következő az SZND részéről. Nem szeretne kérdezni, Mulder úr? Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem a jelölt lenyűgöző tapasztalatokkal rendelkezik, az osztrák szemvevőszéknél szerezte ezeket a tapasztalatokat. Általános kérdésem lenne, a parlamenten belül az Európai Szemvevőszék éves jelentésének bemutatása egy nagyon fontos esemény. Minden évben azt egy bizonyos százalékos arányt vizsgálunk, ez pedig az általános költségvetés végrehajtásában megmutatkozó eh, hibaarány. Az elmúlt években ez nőtt, a parlament ennek nem örült, az Európai Számbevőszék szerint pozitív DASZ csak akkor született, hogyha a arány nem haladja meg a 2%-ot. Az, elkövet, az elmúlt 19 évben ezt a 2%-os arányt nem sikerült elérni. Mit gondol a jelölt arról, hogy reális-e ez a 2%-os célkitűzés? Én nem tudom, hogy az osztrák költségvetés végrehajtásában mi az arány, 2% alatti vagy feletti a hibarány, érdekelne, hogy mi a válasza erre, és a másik kérdésem pedig, hogy reális-e az elvárás, ez a 2%-os elvárás, különös tekintettel arra, hogy az írásos válaszaiban felhívta figyelmet az ellenőrzése költséghatékonyságára. Hogyha ragaszkodunk a 2%-hoz, akkor nem lesz-e túl magas a költsége az ellenőrzéseknek, vagy pedig úgy gondolja, hogy valamilyen módon mégis elérhető ez az arány. Van még egy kérdésem, amely egy olyan elemre, gondolkod, olyan elemre vonatkozik, amelyről a parlament pozitívan gondolkodik. Úgy gondoljuk, hogy a megosztott irányításban a tagállamok részéről hiányosságok mutatkoznak, nem tudjuk pontosan, hogy hogyan lehet őket elszámoltatni és felelősségre vonna. Éppen ezért a parlament éves politikai nyilatkozatra tart számot, egy-egy tagállam részéről, melyben kimondja, hogy jól költötték el a pénzt, avagy fenntartásokkal élnek. Ezzel kapcsolatosan több, többen is tiltakoznak, többek között azok a tagállamok, amelyek föderatív struktúrával rendelkeznek. Ausztria esetében mit gondol, lehetséges volna-e, hogy a az ország egy ilyen tagállami nyilatkozatot tegyen. Igen vagy nem? Thank you very much, uh, Jan. Köszönöm szépen, Jan. Mata Andreasen a következő. Thank you, Chair. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is gratulálni szeretnék először is, hiszen olyan, olyan háttérrel, megfelelő háttérrel rendelkezik, amelyet nem gyakran látunk pedig nagyon fontos, hogy megfelelő tapasztalattal rendelkező emberek legyenek a számvevőszék tagjai. Különösen akkor, hogyha az Európai Unió pénzügyeit javítani szeretnénk. Említette azt a tényt, hogy nem pusztán a kiadások és a, a pénzelköltésének helyes módja az, ami érdekli önt, hanem az is, hogy a programok amelyeket az adófizetők pénzéből működtetnek, mennyire sikeres, mennyire előnyös. Bizonyára tisztában van azzal, hogy a számvevőszék nem adott még ki állásfoglalást arra vonatkozóan, hogy a, az EU költségvetés jogszerűségét és szabályszerűségét igazolja az elmúlt 19 évben. Tehát az, hogy a szabályszerűség és jogszerűség ellenőrzése elmaradt. hogyan gondolja, hogy ezt a nagy lépést, ugrást meg lehet tenni, és a programok hatékonyságát fel lehet mérni. Köszönöm szépen, Ehrenhausen úr a következő. Köszönöm szépen. Én vagyok a bizottságban, a szakbizottságban a kellemetlen kérdések felelőse. A függetlenség nagyon fontos dolog, és előírás is voltak olyan jelentések az osztrák napi lapokban, heti lapokban, amikről bizonyára ön is hallott, de talán a szakbizottságbeli kollégáimnak elmondhatom, hogy miről is van szó röviden. Mihályel Spinileke az ÖVP az ÖVP pártvezetője és pénzügyminiszter. Jelentős kritika, saját pártjának kritikája is érte őt. Az EU választások miatt nyilv, elvileg az ő papír számára rosszul végeződnek, és fél attól, hogy elveszíti majd pozícióját. És azt szeretné, legalábbis a média erről szól, hogy Hán biztost felválthassa felválthatná. De Főkebauer úrnak ez a, a következtetés le kell így majd váltani, hiszen Spengelekerőnek a, a barátja és Spengeleker bará- felesége pe- pedig a kabinetnek lehetne így tagja. De ezek média spekulációk, de van, mégiscsak vannak olyan személyek, akik Németországból is talán úgy gondolják, hogy ez elég furcsán eh, hangzik. De aki ismeri az osztrák belpolitikát, az tudja, hogy a gazdaság barátai nagyon jól működnek, így nevezik eh, ezeket a dolgokat. Úgyhogy négy kérdésem van. Talán jegyezze fel őket, hogy nehogy elfeledkezünk róla. Először is. Fontos-e, igaz-e az, hogy ön Mihály Spindleke pénzügyminiszter és ÖFAP elnök barátja? Ha igen, akkor nem lát-e összeegyeztethetetlenséget, hogy Ausztria felé is ellenőrző funkciója lesz. És végül, hogyha ő biztos lenne, akkor a bizottság felé is be kellene töltenie bizonyos feladatot önnek. Másodszorban. Spinkbeke asszony valóban az ön kabinetjébe kerülne-e? Harmadik, igaz-e az, hogy az osztrák nemzeti tanács szokásaival ellentétben nem volt a főbizottságban meghallgatás, negyedsorban pedig úgy tűnik, hogy nincsen, nem ismert más jelölt, vagy jelentkező erre a, a posztra. Ha ismere ön valakit, és ha igen, akkor kik ezek? Köszönöm szépen ezek a kérdéseim. Igen, egy sor kérdést tettünk fel. Berman úr van még a listán, de mégis azt mondanám, hogy most kezdjük meg talán a válaszokat. Jó, majd utána még egy kérdést akkor meghallgatunk. Berman úr. Dankeschön. Um, I'd like to ask you... Szeretném megkérdezni öntől a következőket. Az osztrák számvevőszék teljesítési ellenőrzés is végez a pénzügyi ellenőrzés mellett, mégpedig arról, hogy a kormány szakpolitikái mennyire hatékonyak Ausztriában. az természetesen, feltételezem, hogy az Európai Számvevőszéket felkért az Európai Parlament arra, hogy mindkettőt végezze el a teljesítményi és a pénzügyi ellenőrzést is. Úgy tűnik számomra, és mások számára is, hogy ez nem könnyű feladat, az EU számvevőszék számára minden szakpolitikai területen. A kérdésem az, hogy az európai számvevőszéknek mire lenne szüksége ahhoz, hogy ezt a feladatot el tudja végezni kielégítő módon, az ön véleménye szerint. És hogyan elemezni, hogy látja ezt a problémát? Köszönöm. Ez egy kérdés csokor, még eh, egy kérdést meghallgatunk? Igen, csak azt szerette volna Érenhajzer úrnak mondani, hogy egészen másként ismerem a történetet, vagy ez a fajta plegyka gyártás Ausztriában rugalmas, vagy pedig más a történet. Tehát a, a Spindl a házaspárral az a helyzet, hogy Spindl asszony az osztrák számvevőszékbe kellene, hogy bekerüljön, vagy tehát valami ezek között a, a szóbeszédek körül nem stimmel, úgyhogy távolodjunk el tőle. De ha már hajlandó és ezekkel kapcsolatban mond valamit, akkor talán nagyon jó lenne, hogy az osztrák pozícióra vonatkozóan is tisztázunk dolgokat. Köszönöm szépen, valóban nem tudtam volna eh, elképzelni előre, hogy ez a ma délutáni ülés ennyire izgalmasan alakul. Nagy érdeklődéssel várjuk válaszait. Szegede Faszicinda. Tisztelt elnök úr, tisztelt szakbizottsági tagok, Hát nem könnyítették meg a dolgomat, sok-sok kérdést tettek fel, de megpróbálok lehetőségeim szerint a lehető legjobban válaszolni rájuk. Először is a jelentéstevő asszonyal kezdem, ami a szenvedőszék programjának, illetve a parlamentek politikai programjának kérdését illeti, abból kell elsősorban kiindulnunk, hogy a szembevőszékek általában, és az európai szembevőszék is egy bizonyos feladatot hivatott ellátni. Ezeket a feladatokat a szerződések világosan szabályozzák, a számbevőszékek feladata, hogy a parlamentet és a tanácsot a költségvetés végrehajtásának kontrolljában, ellenőrzésében segítse, támogassa. Itt elsősorban tehát azt kell látni, hogy a számvevők a politikai célokat veszik mércének nekünk, tehát ellenőröknek mindig is az volt a feladatunk, hogy nem politizálunk, nem politikai döntéseket hozunk meg, hanem ezzel szemben a végrehajtást, a költségvetés végrehajtását mérjük a politikai célkitűzések mércéjéhez. Úgy gondolom, Ezt a feladatot el lehet látni, persze ehhez bizonyos előfeltételek kell, hogy teljesüljenek. Először is meg kell határozni a célokat. Hogyha nincsenek meghatározott célok, akkor mi sokszor mérőszámokat, benchmarkokat határoztunk meg, Ausztrián belül tehát, például összehasonlításokat végeztünk, vagy pedig más országokkal is összehasonlítottuk az osztrák eredményeket, hogy megnézzük, hogy tudjuk a legjobb teljesítményt nyújtani és a legjobb eredményességet elérni. Egy másik tényezőről is beszélt, ez az idő. Az ellenőrzések és a jelentések elkészítésekor persze a minőségi kritérium mellett, amely mindenképpen nagyon fontos, mindig napra késznek kell lennünk, ez az önök munkáját különösképpen érinti. Semmi értelme nincs, hogyha a jelentések akkor születnek meg, amikor már megszülettek a politikai döntések. A gyakorlati életből vennék egy példát, ezt a válaszaimban ellen, ö, említettem is. Ellenőriztük például a pénzügyi felügyeletet, megvizsgáltuk, hogy Ausztriában mi történik például a biztosítások és egyéb területeken. Mi egy jelentést készítettünk erről, viszont mivel küszöbön állt a vonatkozó törvény jogszabály módosítása, fontos volt, hogy napra kész legyen a jelentésünk. Az általunk megfogalmazott ajánlások egy modellt képeztek, és ezek képezték aztán a kormány által előkészített jogszabálymódosítás alapját. Ez az ideális eset, úgy gondolom, ezt talán nem lehet mindig elérni, de ez kell, hogy legyen a célunk. Nevezetesen, hogy minőségi munkát végezzünk, és olyan ajánlásokat fogalmazzunk meg, amelyek segítik a képviselők munkáját, de napra készek és aktuálisak, és időben elkészülnek. Másodszorban említette a bankokkal való együttműködést, illetve a felügyelő hivatalokkal és a szembevőszékkel való együttműködést és egy esetleges hálózat létrehozásáról is beszélt, és említette röviden a költségek ellenőrzését. Ami az ellenőrzést, illetve az általános együttműködést illeti, meg vagyok győződve arról, hogy a nyilvános pénzügyi ellenőrzés nem torpanhat meg a határoknál. Ez azt jelenti, hogy megfelelő pénzügyi ellenőrzési hálózatra van szükség, kezdve szupranacionális szinten, az EU-nál, egészen a tagállamokon, tagállami szinten keresztül a regionális szintig. Mindannyiunk feladata, a számbevőszékek feladata is az, hogy megfeleljünk a hatékonyság kritériumának, ugyanúgy, ahogy a hatékonyság kritériumát számon kérjük az általunk ellenőrzött intézményektől is. Az a legfontosabb, hogy minél kisebb forrásokkal minél nagyobb eredményességet érjünk el. Ez nagyon egyszerűnek hangzik, de nem az. Sok olyan terület van itt, ahol még javulásra lenne szükség. A többi válaszom során majd kitérek még egyik másik vetületére ennek. Például majd a megosztott felelősség kérdésénél. Az európai stabilitási mechanizmus példa arra, hogy hogyan működhet jól az együttműködés például. Önök is tudják, hölgyeim és uraim, hogy egy szerződéses megállapodás jött létre a gazdaság és pénzügyi válságtól szenvedő országok megsegítésére. 700 milliárd eurós összegről beszélünk, ebből 80 milliárdot kell előteremteni. Ezeket a forrásokat a tagállamoknak kell előteremteniük, ezek gyakorlatilag az adófizeték pénzéből fedez, fedezendők. És a szerződésben, a megállapodásban nem állt semmi egy külső ellenőrzésről, csak is egy magánkézben lévő e, ellenőrző cég neve merült fel. Németország és Ausztria is rögtön aggályokról számolt be. Én voltam annak idején delegációvezető, éppen ezért emeltem ezt ki a válaszaimban is. Sok-sok eszmecsere során megpróbáltunk különböző javaslatokat megfogalmazni, és aztán lépésről lépésre sikerült olyan pénzügyi ellenőrzést létrehoznunk, ahol öt tag vesz részt a munkából, kettő nemzeti számvevőszéki tag és egy az Európai Szembevőszék képviselője. Tudjuk, hogy ezzel még nem feleltünk meg végső célkitűzésünknek, tudjuk, hogy vannak hiányosságok, mert az ellenőrző grémium által készített jelentéseket csak a kormányzó tanács kapja meg, nem pedig a parlamentek. Ez azt jelenti, hogy a kormányzó tanácsnak, az Európai Parlamentnek és a nemzeti parlamenteknek is tovább kellene adnia ezeket a jelentéseket. Nem elégséges a jelenlegi helyzet tehát, de látni kell azt, hogy nulláról indultunk, a semmiből teremtettük ezt elő, és ehhez képest nagyon jó eredményt értünk el. Úgy gondolom mindannyiunk erőfeszítésére szükség van ahhoz, hogy javítsunk még tovább ezen a helyzeten. Ami a költségek ellenőrzését illeti, persze az ellenőrzések esetében látni kell a felmerülő költségeket, kiadásokat is. Úgy gondolom, nincs értelme még több számvevőt alkalmazni, és ezzel egyre növelni a költségeket, ha már vannak olyan területek, ahol nagyon magas normákat értünk el. Biztosan tudják, hogy hogyan alakul a hiba arány mutató görbe. Úgy gondolom, nem érdemes sokkal-sokkal több költséget fordítani arra, hogy teljes mértékben megsemmisítsük a hiba arányt. Megfelelő arányt kell teremteni a költségek és a haszon között, itt kell megpróbálnunk találni egyfajta egyensúlyt. Szabályt nem tudok mondani, végérvényes szabályt nem tudok felállítani, úgy gondolom mindig eseti alapon kell differenciálnunk. A harmadik kérdésemre adott válasz is összefügg ezzel a jobb ellenőrzés a legutolsó centig. Így fogalmazott ön, úgy gondolom erre nincs szükség. A fontos az, hogy a rendszereket vonjuk ellenőrzésünk alá, funkció ellenőrzéseket folytassunk le. Megnézzük, hogy miért van késedelem, világos szabályok léteznek-e, vannak-e megfelelő ellenőrző eszközök, mechanizmusok, átlátható jelentéstételi rendszer létezik-e azért, hogy a felelősség kritériuma teljesüljön. Ezek fontos területek. Hogyha azt látjuk, hogy itt vannak hiányosságok, akkor fontos egy szinten mélyebbre menni és megnézni, hogy mi a helyzet a hiányosságokkal. Milyen intézkedéseket kell foganatosítani. De hát tudjuk, hogy a hibaarányok esetében is így van, nem tudunk olyan ellenőrzést szervezni, hogy a hibarány nulla legyen. Nem lehet minden munkatárs mellé odaállítani egy ellenőrt, ez nem lenne hatékony. Valamilyen módon a meglévő szabályokkal kell gazdálkodni, boldogulni. Az ESM-mel kapcsolatban a kérdését, ha megengedi, akkor egy picit kiegészíteném. Természetesen problémát jelent ez. Én is úgy gondolom probléma, hogy az Európai Számvevőszék képviselője köteles a parlament felé beszámolni. És az európai stabilitási mechanizmus esetében más a helyzet. Tehát ott a bíróság felé, és ettől függ, hogy mikor, milyen formában tájékoztatják a parlamentet. Nem kielégítő ez a megoldás, figyelni kell rá. És eh, nagyon szívesen kiállnék azért, talán a tár- tagállamokkal tárgyalva, hogy ezt a területet egy picit eh, javítsuk. Volt még egy kérdés. Az emberi erőforrásokról és a gazdaságosságról. Természetesen az osztrák számvevőszéknél is felmerül ez a kérdés, újra meg újra felteszik. Ha megnézzük az osztrák számvevőszék felépítését, akkor látszik, hogy három-négy évente újra kell gondoljuk a struktúrát. Hadd mondjak egy példát, bár kitérhetünk még később is rá. A mezőgazdasági ellenőrzési rész elsősorban csak mezőgazdasági tevékenységeket ellenőrzött, de az EU pénzügyi eszközeinek növekedésével az EU finanszírozás területeit ehhez a részleghez csatoltuk. Mert az EU finanszírozás nagyon, de az EU finanszírozás olyan fontossá vált, hogy kivettük ebből a, terület, a területről önálló részlegként most nagyon fontos kérdéseket kell, hogy e, megtárgyaljon, elvégezzen, tudatosítsa a tartományi képviselőket, az EU javításait, a pénzügyminisztereket, bátorítsa a kapcsolódáshoz. Mint tudják, a parlamenttől újra meg újra megbízásokat is kapunk a számvevőszéktől, ezek mind forrásokkal is együtt járnak. De például az önkormányzatok ellenőrzése az új feladat eredetileg 24 önkormányzat tartozott hozzánk, olyan, csak azok, amelyek 20 ezer lakosnál többen rendelkeztek. De szerencsére az érvekkel és sok minden egyébben 10 ezer lakosra sikerült a határértéket csökkenteni. Ez azt jelenti, hogy 10 ezer lakosnál nagyobb önkormányzati önkormányzatokat már mind ezt ö, ellenőrizzük, és most nem 24, hanem 70 önkormányzatot ellenőrzünk. Ehhez nincsenek meg a forrásaink, tehát ezt utólag módosítani kell. Még egy dolog azért bár az önéletrajzomban is benne van, 7 évet a számvevőszék belső ellenőrzésén töltöttem ellenőrként. Nagyon intenzíven foglalkoztunk szervezeti kérdésekkel is. Például említették a futamidőket. A házon belül elindítottunk egy elemzést az összes futamidőről, a, az ellenőrzési eredményekről, azért, hogy még hatékonyabbak, még gyorsabbak lehessünk. Azt mondjuk, hogy az az igény, amit, illetve az az elvárás, amit mi az ellenőrzött intézmények felé támasztunk, azokat nekünk mind teljesíteni kell tudni. Az a minimum. Azt hiszem a kérdésekre talán válaszoltam. Grész leasszony említette az Európai Parlament és az Európai Számvevőszék prioritásait. Hogyan lehet ezt javítani, e területet javítani? Ezek azok a kérdések, amire, amivel kapcsolatban én azt mondtam, hogy sokkal erősebb teljesítményorientált ellenőrzéseket kell végeznünk. Ausztriában a gazdaságossági ellenőrzéseket tűztük elsősorban napirendre azért, ami talán egy későbbi kérdésnél majd még vissza köszön, azzal függ tehát össze, hogy nálunk az osztrák számvevőszéken a szövetségi szám, számviteli törvényt kell, hogy átültessük. Ez természetesen nyilvánvaló, de te a pénzügyminisztérium és az összes minisztérium éves jelentéséből mi jelentést készítünk, kommentáljuk, értékeljük a tervhez képest az eltéréseket, a fontos gazdaságpolitikai célkitűzéseket, keretfeltételeket, a végrehajtást, kommentáljuk és értékeljük Ausztria adóssághelyzetét, speciális szakpolitikai területeket is, amelyek például a, az adósságszolgálat, szociális ügyek, egészségügy. Ez egy alapvetően más helyzet, mint ami az európai számvevőszéké. Otthon a természetszerűleg másként is folytatjuk le a szabályszerűségi eljárásokat azért, mert nálunk nincsen statement of assurance, a, a titoktartási vagy biztosítási nyilatkozat. Az ellenőrzött intézmények, a minisztériumok azok, akik a megállapított hiányosságokat kötelesek helyreállítani. Az az alkotmányban is benne van, ez egy rendkívül erős pozíció, nagyon nagy befolyásolási lehetőségünk van. Arra gondoltam tehát, hogy az a munka, ami önöket segítené, az nyilvánvalóan az Európai Számövőszék éves jelentése fontos alap és az Európai Számvevőszék kiváló minőségben végzi ezt, ezzel kapcsolatos munkát. Persze el, kell, el lehet gondolkozni, és én el is gondolkoznék azon, hogy vajon ezeket a megállapításokat, amelyek a jogszerűségre és szabásszerűségre vonatkoznak, nem kellene gazdaságosági szempontokkal kiegészíteni. Egy példát mondott, amikor egy, egy költségvetési összeget, egy költségtételt ellenőrzünk az elkönyve, a könyvelését, ak- akkor az természetesen szabályszerűségi ellenőrzés. De persze eh, nem sokat lehet ezzel kezdeni, nem lehet tudni, hogy mire költötték ezeket a forrásokat, milyen hatásra, munkahelyet teremtettek, értéket teremtettek, hogyan, lehet, hogyan ellenőrizték eh, a a kiadásokat. Úgy gondolom, hogy ezek azok az elemek, amelyeket talán erősíteni lehetne. Ezt, ezt mindenképp hangsúlyozni szeretem. Nem vagy ez vagy az, hanem más súlypontokról van szó. Sokkal inkább a performance audit, a teljesítménye auditálás a meglévő jó példák alapján. Úgy gondolom ezzel az önök munkájának a minősége is javulhatna, és a munkájuk könnyebb lenne. Fontosnak tartom ezen kívül azt, hogy eh, a könyvvizsgálók, az ellenőrök néha kritikus megjegyzéseket is tudnak tenni, és hogy ezeket meg is tegyék. Az én magam célja az, és ezt szeretném tartani, hogy ajánlás nélkül kritika nem érdemes. Túl egyszerű dolog az, hogyha a az ellenőr, a könyvvizsgáló csak kritikus megjegyzéseket tesz, és amikor rákérdeznek, hogy akkor hogyan lehet jobban csinálni, másképp, akkor pedig csak fölfele néznek az égbolt felé. Nem. E, nyilvánvalóan nem tudnak mindent az ellenőrök sem, de meg kell tudni e, végig kell tudni gondolni azt is, hogy hogyan lehet, milyen úton kellene elindulni ahhoz, hogy hatékonyabb legyen a kritizált pont. A minőséggel kapcsolatban úgy gondolom a munkaprogrammal munkaprogramnál is többször előfordult, hogy hány teljesítmény ellenőrzést végezzen a, számvevőszék 24-25-öt, vagy többet a, a költségvetési periódusokban. Én másra összpontosítanék. Nem a mennyiség az, ami döntő, hanem a minőség. A tartalom, a jelentések tartalma, amit önök megkapnak, és azok az intézkedések, amelyeket ajánlásként ölök elé terjesztenek annak érdekében, hogy még hatékonyabban tudjanak önök dolgozni. Nagyon kényes kérdés volt a jelenlegi osztrák számvevőszék helyzete. Hát nehezen, nagyon nehezen válaszolok most erre, nehezemre esik ez a kérdés, de meg kell, hogy mondjam, hogy nekünk osztrák számvevőszéknek jó az együttműködésünk az európai számvevőszékkel. Ez azért van, mert minden egyes ellenőrzésnél még akkor is, hogyha mi a kiadási oldalért felelünk, a nyomon követi a munkánkat Ausztriában az európai számvevőszék, és mindig egy vizsgáló ott van nálunk, aki átkukucskál a vállunk fölött, hogy megnézze, hogy milyen formában, milyen tempóban folyik az ellenőrzés, vagy hogy mennyire vannak párhuzamosságok. Ez egyébként jellemző ránk, mert az európai számvevőszék munkájáról is mindig visszafelé is beszámolunk, és meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon komoly és nagyon jó minőségű munkával találkozunk az Európai Bíróságnál. Az együttműködésre többen is rákérdeztek. Nem csak azt kell persze ilyenkor nézni, hogy az Európai számevőszék kollégái mit csinálnak. Meg kell nézni, hogy milyen súlypontok, milyen kérdések hangsúlyosak. Például három-négy példa már rögtön eszembe is jut. Vannak a kísérő vizsgálatok, amelyek csak három-négy naposak, amelyek szúrópróbaszerűek voltak, aztán utána mélyítik például a halászatnál, más területeken. Ezeknél már látszott, hogy nagyon érdekes súlyponti vizsgálati szempontok lehetnek az osztrák számvevőszéknél, például az agráralapoknál, a LIDER vagy az ÖPUL. Ezek mind speciális vizsgálatokat jelenthetnének egy-egy szúrópróbaszerű vizsgálatot követően. Jelenleg a pénzügyi korrektúráknak a vizsgálatát végezzük, amely az, az éves, a pénzügyi év lezárásához a szabályszerűségi eljárás részét képezik. Összességében tehát azt mondhatom, hogy az osztrák számvevőszék nagy tiszteletnek örvend Ausztriában, és úgy gondolom, hogy a kapcsolattartó szakbizottság szintjén is nagyon jó kapcsolataink vannak az európai számvevőszék felé. Ez az abban is mutatkozik, hogy nagyon sok közös munkacsoportban mi is részt veszünk, az európai stabilitási mechanizmust említettem már, és megpróbáljuk a lehető legjobban végezni munkánkat. A hiba arány a kolléganő felé adom, hogy a kétszázalék sok-e vagy kevés. Nos, hát ez egy nagyon bonyolult kérdés, a parlamentnek is foglalkozni kell ezzel hogy mit lehet kijelenteni. Nincsen aranyszabály arra vonatkozóan, hogy így vagy úgy. Tudjuk, hogy a két vagy öt százalék az még ugye elmegy a nemzetközi normák szerint az ágazatban elfogadható. Ausztriában is egy ilyen határértéket vezettünk be. Nem megy másként. Ugye ezeket a határértékeket két szempont alapján nézzük. Egyrészt, hogy mi az, ami a vizsgálat tárgya lesz, finanszírozások, juttatások, amelyek kisebb jelentőség, vagy kisebb összegűek, és hosszú hatása nincs a költségvetése, ezeket adott esetben nem vizsgálom, de azokat, amelyeknél jelentős hatások lehetnek. Például, ha megállapítom azt, hogy a dokumentumokban a doku- az aláírás nem mindig teljes, vagy azt állapítom meg, hogy a közbeszerzési eljárást nem tartották be, akkor szerintem a két dolog különböző jelentőségű. Erre gondolok, tehát a határértéknél ezeket a dolgokat is figyelembe kellene venni. Mindig szem előtt kell tartani tehát a költséghatékonyság kérdését. Egy dolgot még kiemelnék ezzel kapcsolatosan. Számomra fontos volna, főként, amikor közös felelősségű egy-egy egy-egy forrás elköltése, akkor meg kell próbálni további magyarázatokat adni, illetve megváltoztatni a határértékeket sok esetben. Én azt gondolom, hogy alulról kell ezt a problémát megragadni. Ott, ahol a kifizetések megtörténnek, ott kell megoldani a problémákat. Egyszer kell alapos ellenőrzést végezni más szóval, és nem pedig újabb és újabb eszközöket kell bevezetni, amelyek aztán újabb költségeket szülnek. Ezzel a megosztott felelősség kérdésére is rátérek. Hogyha újabb eh, eh, nyilatkozatokra van szükség, azokat újra ellenőrizni kell, ezek nem biztos, hogy célra vezetőek lesznek. Minden bizonyal nagyobb megbízhatóságot szavatolnak a számlavezetésben, azonban úgy gondolom itt is a költséghatékonyság elvének megfelelően kell eljárni. Mindig látni kell a költség-haszon arányt. Aztán a következő kérdés a programok eredményességére tért ki. Az Európai Számbevőszéknek gondja volt a szabályszerűséggel, és aztán azt mondani, hogy mindjárt a gazdaságoságot is növeljük, tehát ez megint csak ahhoz kapcsolódik, amit már elmondtam. Egyik nem zárja ki a másikat. Szerintem az ellenőrök nagyon jól képzettek, és el tudják látni mindkét feladatot. A kérdésfelvetés mindkét esetben ugyanaz más rendszerekkel kell dolgozni, más eredményekkel kell dolgozni, de még egyszer mondom, nem arról van szó, hogy vagy az egyik, vagy a másik érvényesüljön, hanem megfelelő módon kell a kettőt ötvözni egymással. Hogyha a szabályszerűséget vagy a megbízhatóságot vizsgáljuk, és olyan problémák merülnek fel, amelyek a gazdaságosságot érintik, akkor ezeket nem szabad a szőnyeg alá pörni, hanem egy külön ellenőrzés kiindulópontjaként kell erre tekinteni. Hogyha Fordítva, a, gaz- a teljesítményellenőrzés esetében merülnek fel problémát, akkor ugyanígy ezt a szempontot figyelembe kell venni a szabályszerűségnél. Úgy gondolom a kettőt nagyon jól össze lehet kapcsolni egymással, és jól kiegészítik egymást. Érenhauser úr, kérdéseire télnék, most rá négy kérdést tett fel nekem. Kérdezte Spindelegger úrnak, barátja vagyok-e? Világos választ tudok erre adni. Spindelegger urat két találkozóból ismerem, kétszer találkoztam vele, egyszer egy nyilvános rendezvényen vettünk részt, több mint háromszázan összesen, és ott ő, amikor kezet rázott mindenkivel, hozzám érkezvén velem is kezet rázott, és engem bemutattak neki, mint a számvevőszék ellenőrét, és váltottunk néhány szót, már nem tudom elmondani, hogy pontosan miről beszéltünk, nyilván nem volt jelentősége. Másodszor a Bécsi repülőtéren találkoztam vele, amikor az ő feleségével, az ő felesége ugye akkoriban nálam a számvevőszékben volt osztályvezető, és akkor vele Bonból tértem vissza, ahol tárgyalásokat, tárgyalásokon vettünk részt az európai ellenőrzési mechanizmus javításáról, akkor ő elment a repülőtérre a nejéért, és akkor találkoztam vele másodszor is, és mit kezet ráztunk. Ezen túlmenően semmiféle személyes kapcsolat vagy érdek nem fűz hozzá, ennyit a barátság kérdéséről, és ez azt hiszem tisztázza is a további kérdéseit, amit az összeegyeztethetőségről tett fel. Hogy Spindeleger asszony a kabinet része lesz-e? Nos, elnök úr, hölgyem és uraim, ahogyan látják a válaszaimból, én nagyon intenzíven felkészültem erre a meghallgatásra, nem vettem félváról ezt a feladatot, és az osztrák számbevőszékben is ö, még sok feladatot a végére kell, végé, ö, végig kell vinnem, hogyha európai a számbevőszék tagja, európai számbevőszék tagja lennék, még le kell zárnom az ottani munkámat. De úgy gondolom, hogy azon azért még nem gondolkodhatok el, hogy hogyan is végzem majd a munkámat számbevőszéki tagként, hiszen ezzel semmibe venném az önök döntéshozatalát, ha már előre azon gondolkodnék, hogy majd akkor mit teszek. Sok-sok, sokan pályáznak nálam ilyen-olyan funkcióra, ezeket a funkciókat még nem is ismerem egyelőre. Én még egyelőre nem döntöttem el azt itt és most, hogy ki fog dolgozni majd a kabinetemben. Ami a meghallgatást illeti az osztrák eh, nemzeti tanács eh, illetékes szakbizottsága előtt. Nagyon örültem, amikor a eh, jelöltek az állásra, amelyről szó van. Megpályáztam ezt az állást, és Ausztriában a szövetségi kormány jelölését a Nemzeti Tanácsnak meg kell erősítenie, tehát a Nemzeti Tanács illetékes bizottság azt meg is tette, és azt hiszem, örömmel mondhatom azt, hogy a jelöltségem nagyon széles körű politikai támogatottságot élvezett. Hogy a múltban voltak a meghallgatások, és mennyiben, e, ezzel kapcsolatosan nem tudok állást foglalni, mert egyszerűen nem tudom a választ. Az én esetemben nem volt meghallgatás. És még egy negyedik kérdés is volt. Nem tudom kiolvasni a kézírásomat. Hauser úr, talán segíthetne nekem. Más jelöltek, igen, most már eszembe jutott. Nem tudok más jelöltekről, nem tudom, hogy ki más jelentkezett a posztra, és ha igen, ha van más ilyen jelentkező, akkor hogy az ki, nem tudok erről semmit. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Néhány szakbizottsági tag nyugtalanná vált időközben, mert 15.50-kor akartunk szavazni. Ha azonban még van valakinek felvetése, akkor itt teret kell adni ennek. Paul Rübig, Jorgó Hacimárkákis és Jan Mulder szeretne még felszólalni. Akkor erre sort is kerítünk, Paul Rübig. Rövid, válasz, rövid, rövid kérdést és rövid választ kérek. Először is gratulálni szeretnék eh, Herix úrnak, hiszen Herics úrnak, hiszen nagyon jól látszik a válaszaiból, hogy rendkívül jól kiismeri magát, és örülnénk, hogyha az Európai Parlament ilyen embert nyerhetne. Köszönöm szépen, Makakis úr. Csatlakozom Rübis úrhoz. Nagyon rátermett, magabiztos hatást kelt, jól fel is készült, ezt köszönjük. A kérdésem a következő. Erre a pozícióra való kiírás, amely Ausztrián belül történt, tulajdonképpen ugyanilyen formában jelölték az ön elődjét is, azt követően, hogy az Európai Tanács felszólította Ausztriát, hogy, jelölj, hogy nevezze meg jelöltjét. De azt a pályázatot, legalábbis az osztrák médiák szerint a Standard Courier és a, a Der Wien című, vagy a Die Wien című újságban személyesen elhalasztotta a választást a kancellár. Szeretném, hogyha erre reagálnak. Köszönöm szépen, és Ján Mulder az utolsó. Hát Elnézés. Lehetséges az Ausztriában, hogy tagállami nyilatkozat szülessen szövetségi vagy alsóbb szinten. Köszönöm. Köszönöm szépen, Herics úr, akkor kérem a nagyon, vagy Herics úr, köszönöm szépen, hogy a pontos rövid kérdésre pontosan röviden válaszoljon. Nos, elnök úr, kedves hölgyeim és uraim, nagyon rövid leszek. Az első kérdés nem kell, vagy hozzászólás nem kell kommentálnom. A második kérdésre csak annyit tudok mondani, hogy nem ismerem ezeket a, a korábbi eljárásokat, amelyekre azt mondják, hogy volt. Én amit ismerek, az a Wiener Zeitungban, tehát a hivatalos labban való közétételt ismertem, erre, a, erre pályáztam, többet erről nem tudok mondani. Mulder úr, Jelenleg ilyen nyilatkozatok nem születnek sem helyi, sem pedig magasabb szövetségi szinten. Nem tartunk még ilyen, itt, hogy ilyen nyilatkozatokat nálunk le lehetne adni. Köszönöm szépen! Köszönöm, rendkívül intenzív beszélgetés volt, és ahogy Zsübih is Kacamakakis kollega mondta, kiválóan felkészült kollégával találkoztunk, szeretném megkészülni, hogy eljött hozzánk, és most a nem nyilvános részét kezdjük meg a vitánknak, és nagyon köszönöm a hölgyeknek és uraknak, akik eljöttek ma, de szeretném kérni, hogy röviden hagyjanak magunkra minket. Ah, ja. Oké. Okay. Ja, liebe Kollegen. Nos, kedves kollégák, szeretném akkor a következőn Tagesordnungspunkt 5. Az ötös napi rendi pontot bejelenteni, ugyan módosítottuk, de mielőtt tehát a napirendre átérnénk, szeretném a nem nyilvános szavazás eredményét elmondani. Többséggel jelentős többséggel Herix úrnak bizalmat adunk, és az ajánlásunk tehát így kerül a plenáris elé. Tehát ötös napi rendi pontként az Európai Fejlesztési Alap, Jan Mulder az előadó, Spinksten urat szívből köszönöm a számvevőszéktől, üdvözlöm, és először is szeretném a előadót megkérdezi, hogy szót kére, vagy rögtön adjuk meg a szót a, a számvevőszék. Jó, akkor először a számvevőszék, akkor a számvevőszék tagjának, Pinkston úrnak adom meg a szót. Thank you, Chairman. Uh, to be honest, um... Köszönöm szépen, elnök úr. Ha őszinte akarok lenni, nincsen semmi megjegyzés, speciális megjegyzésem. Úgy gondolom, hogy összességét tekintve a jelentés amelyet Mulder úr javasol, megfelel az éves jelentés fejezeteinek, és úgy gondolom, hogy a kollégák, ahogy Mulder úr is látják, hogy melyek a, melyek a pozitívumok ebben, nincsen konkrét megjegyzésem például a nemzeti szervezetek költései, EU pénzek kapcsolatos költései egy nagyon fontos megjegyzés, és több más különböző megjegyzés is van. Mm, ha megengedik, akkor elmondom az Europe, eh, eh, bocsánat, a hiba arányt, amely más, mint a, többi fejle, mint a fejlesztési alapoknál. 3, 6%-ot említ Mulder úr, nálunk 3%, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy valóban a e területen még kell sok mindent tennünk a az alkalmazottaink körében is, de nincsen semmi egyéb megjegyzésem. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank. Jetzt erteile ich. Köszönöm. Mulder úrnak adom meg a szót. Yeah, no, that is at least, uh... Köszönöm szépen. Elnök úr, hát legalább biztató dolgokat hallhattunk a szemvevőszéktől most. Először is látnunk kell, hogy nagyon különös a helyzet egyelőre az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatosan, hiszen az az Európai Unió költségvetésén kívül van, a parlament nem tudja semmiképpen befolyásolni, hogy hogyan költik el a pénzt, de az Európai Bizottság a felelős a végrehajtásért, ami az Európai Fejlesztési Alapot illeti, a bizottság pedig felelősséggel tartozik a parlamentnek. Tehát ez azt jelenti, hogy a pénz elköltése után tudunk ellenőrzési feladatot végrehajtani. Összességében azonban azt hiszem, hogy pozitívan szemlélhetjük a bizottság általi végrehajtást, a arány körülbelül 3 százalék, 3,36 vagy 3, 3 kereken ezről lehet vitatkozni, de minden esetre alacsonyabb ez a arány, mint az általános költségvetés er-, esetében, és évről évre javul a helyzet, szemben az általános költségvetése, úgyhogy ez, ez is úgy gondolom egy jó jel. Persze az eredmény mindig lehet jobb, mindig van mind javítani. Ezzel, ennek megfelelően tettem néhány megjegyzést a szövegben, ez teljesen megfelel annak, amit a szembevőszék is mond. Nekem vannak fenntartásaim a költségvetés támogatással kapcsolatosan, de hát ez egy politikai kérdés. Nagyon nehéz a költségvetés támogatást ellenőrizni. Hogyha adunk költségvetés támogatást, akkor az persze állandóan aggályokat szül, hiszen nagyon nehéz az ellenőrzési mechanizmusokat végrehajtani ebben az esetben. Jelen pillanatban tehát nem ideális a helyzet ezen a területen. Ami Kongót és Haitit illeti, szintén megfelelnek a meglátásaim azzal, amit a számbevőszék mond, ami pedig a nemzetközi szervezetekkel való együttműködést és a civil szervezetekkel való együttműködést illeti, elmondom újra azt, amit több más jelentésben is megállapítottunk, hogyha nemzetközi szervezetekkel, például az ENSZ-el működünk együtt, sokszor az a benyomásom, hogy az Európai Unió kb. 90-95%-ban finanszírozza a költségeket egy bizonyos projekten belül, és hogyha helyben megvizsgáljuk a dolgot, akkor azt láthatjuk, hogy százszázalékosan ENSZ projekt zajlik. Ez úgy gondolom nem mindig tükrözi a valóságot. Ami az NGO-kat, a civil szervezeteket illeti, nekem mindig fenntartásaim vannak azzal kapcsolatosan, hogy mi egy igazi, nem kormányzati szervezet. Ideális esetben, hogyha ilyen szervezettel működünk együtt, akkor fontos, hogy maga a szervezet is hozzájáruljon, és az Európai Uniós pénzügyileg az adott projekthez. Sokszor azt látom, hogy az NGO-któl érkező hozzájárulás gyakorlatilag nem is létezik, elhanyagolható, vagy ha van ilyen támogatás, van ilyen pénzügyi hozzájárulás, akkor valamilyen kormánytól jön. Úgyhogy ez gyakorlatilag a nem kormányzati szerv fogalmának a feje tetejére állítása. Jó lenne, hogyha világosabb definíciót kaphatnánk arról a bizottság részéről, hogy mi az az NGO, azaz nem kormányzati szervezet. Aztán a beruházási eszközre jobban oda kell figyelnünk, úgy gondolom ez egy nagyon jó eszköz, ahhoz hasonlatos, amit mi itt eh, az Európai Parlamentben Európa számára is szerettünk volna életre hívni. Hogyha lenne egy Európai Beruházási Bankhoz kapcsolódó Európai Beruházási Alap. Összességében úgy gondolom, jó lenne, hogyha a jövőben több információt kaphatnánk arról, hogy honnan jön a pénz, hogyan hasznosítják azt. Ez ideig a beruházási facilitás vagy eszköz nagyon zavaros, nem látható világosan, hogy honnan jön a pénz és hogyan költik azt el. Elnök úr, ezek lettek volna a megjegyzéseim a jelentésemmel kapcsolatosan. Elnök, köszönjük szépen a jelentéstevőnek, Ján Moldernek, most pedig megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének, Frutózó de Mello főigazgatót üdvözölhetjük itt ma. Kérem, az Európai Bizottság részéről tegyen nyilatkozatot. Köszönöm, elnök úr. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy új minőségemben főigazgatói minőségében itt lehetek az önök bizottságában. Tisztelt képviselők, ma délután Ulder úr mentesítésről szóló jelentéséről folyik a vita. 8., 9., 10. Európai Fejlesztési Alap a 2012-es pénzügyévre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan. Szeretnék gratulálni az előadónak, az EDF terén nagyon jelentős előre voltak. Erre az évre 3%-osra sikerült csökkenteni 5,5%-ról a hiba arányt, és igen nehéz körülmények között hajtották végre ezt a programot. Ami minket illet, a hozzánk intézett kéréseket figyelemmel kísérjük, és gondosan fogjuk tanulmányozni munkánkat, maximálisan igyekszünk elvégezni. Ulder úr és kollégái még mindig nem elégedettek ezzel a 3%-os hibaarányjal, amit a számvevőszép állapított meg, de jó úton járunk, helyes úton, és elszántuk magunkat arra, hogy ezen az úton folytatjuk tovább. A DEFCO által végzett hiba vizsgálat és a számvevőszék vizsgálata megfelelő információt nyújtanak számunkra, ami a hibákat illeti. Cselekvési tervünk van 2013. szeptembertől fogva, és reméljük, hogy mindez azt eredményezi, hogy a hiba arány tovább javul, és elérjük a kívánatos materiális hiba arányt. Költségvetési támogatásról is szólnék. 2011-ben jelentős reformot indítottunk. Az új politika most már egy év óta működik, és bátorító eredményeket kaptunk. A jelentés pozitívan említi a, risk, a kockázat menedzselési kerettel kapcsolatos munkát, az elszámoltathatóságot és a jogosultsági kritériumok alkalmazását. Magas szintű stratégiai irányvonalakat követtünk, ahogy azt a Költségvetési Bizottság előírta, és a kockázat kezelési keretet is alkalmazunk, ami a költségvetési támogatást illeti. Nagy örömmel fogom megosztani ezt a jelentést a szakbizottságukkal a közeljövőben. A kondicionalitást szigorítani kívántuk számos, több alkalommal, mert nem lenne produktív, hogyha a kondicionalitást bizonyos országokban úgy alkalmaznánk, hogy a politikai helyzetet nem vennénk figyelembe. Ez a célokat veszélyeztetné. Ilyen helyzetekben más szempontokat is figyelembe veszünk, nem csak a kondicionalitást. A külügyi szolgált esetében átfogó megközelítést alkalmaztunk a szolgálat ajánlása alapján nagyon sok ország esetében. Köszönöm szépen ezt a nyilatkozatot, főigazgató úr, és most megnyitom a szót, megnyitom a vitát, és Inge Klesszelnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy Dimelo úr itt van közöttünk, és gratulálunk a főigazgatói kinevezéséhez. Hadd mondjam el, hogy az, aki, az amit a, az előadó a nem kormányzati szervek finanszírozásával kapcsolatban megemlített, valóban problematikus. Két-három héttel ezelőtt mi magunk is egy látogatás során megtapasztaltuk, hogy 1305 ifjúsági szervezet működik a, Euro, a Youth Eco-ban, és összesen 2,2 millió eurót használnak fel. Ez egy nagyon, nagyon nagy összeg. És ha megnézzük, hogy a másik 2,2 milliárdot mire költik, költségvetés, támogatás, stb., akkor a kérdés, hogy, hogy azok, akik ezt kapják, azok mit csinálnak? Tehát igenis az ellenőrzésre szeretnék én is rákérdezni, tehát a nem kormányzati szerzek, szervek ellenőrzésére, és szeretném azt is látni, hogy hol van a politika eredménye, hogyha a civil szervezeteket finanszírozunk, akkor azt kell remélni, hogy remélhetőleg a mi politikánkat is elfogadják ezek a szervezetek, nem pedig a sajátjaik mentén mennek, csak ami ellentmond a miénknek számos dokumentumba próbáltam betekinteni, az IMG-ről. Jó lenne, ha legalább egyet kapnánk, mégpedig azt, ami szerint az IMG nemzetközi szervezetként jelenik meg felügyeleti szervként. Szeretném tudni, hogy kik vannak benne, kik milyen gyakran ő ülésezett az IMG felügyeleti bizottsága, felügyelőbizottsága, semmi ilyesmit nem tudunk, még pedig jó lenne továbbra is nyomaszt az a kérdés, hogy a, a non-profit szervezet, egy non-profit szervezet, az IMG hogyan ö, lesz nyereséges. Jó, hát persze fizetnie kell az embereit, de mégis az IMG vezetője, az alapító is, és 20-30 éve mindig ugyanarról az emberről van szó az IMG élén. Ez mégiscsak egy olyan dolog, ahol az ember megkérdezi, hogy hát hogy lesz valakiből az IMG vezetője, milyen szerződése van, nem kell, nem kell neki a szerződését legalább meghosszabbítani, vagy pedig az IMG az a saját cége? a saját cégét vezeti, amit a bizottság nem kormányzati szervként jegyez milyen munkát végez. Olyan munkát nyilvánvalóan, ami fontos. Én látom, hogy, hogy fontos, hogy van az IMG, de, de mi ez? Normál cég, ami mégsem normál cégként működik, és mégis évtizedeken keresztül bizottsági pénzeket kap. Jó lenne, hogyha erre vonatkozóan is kapnánk valamit, információt, egyébként pedig úgy gondolom, hogy az anyag csak részben segít. És szeretnék majd még önnel két, kettesben is beszélni erről. Köszönöm. Köszönöm Inge Grészlének. Van-e más hozzászólás, Berman úr? Um, Dankeschön, Herr Vorsitzender. Um, on, on the role of... Ami a civil szervezetek szerepét illeti és költségvetési támogatásukat. Hosszú vitát lehetne erről folytatni, a tenderezésről is, amikor a civil szervezetek megpróbálnak a bizottság követelményeinek megfelelni a civil szervezetek, az NGO-k, néha a főigazgatóság igen magasra helyezi a mércét. Világos feltételekre van szükség ahhoz, hogy ezt mi is kontrollálni tudjuk, meg tudjuk vizsgálni. De ez nem azt jelenti, hogy nem bízom a civil szervezetekben, de a tenderkírások világos célokat fogalmaznak meg, a projektek konkrétak, és sok NGO-nak saját meggyőződése van, vannak a keresztény NGO-k, más NGO-k, és világos projekteket kell végrehajtaniuk. A bizottságtól szeretném megkérdezni, hogy a különböző viták során kiderült, amikor a számbevőszékkel tárgyaltunk, hogy szükség lenne arra, hogy több véleménycsere legyen a bizottság és a számbevőszék között amikor olyan szakpolitikák ellenőrzéséről van szó, amelyek esetében a számvevőszék nehezen igazodik el. Sokszor kértük már, hogy az indikátorok legyenek világosak és mérhetőek, azért, hogy könnyebben lehessen elemezni az eredményeket, és a szakpolitikák hatékonyságát jobban tükrözni tudjuk a jogalkotásban. De szerintem a számvevőségnek és a bizottságnak többet kellene tárgyalnia egymással szakpolitikai kérdésekről, azokról, amelyeket nehezebb mérni, és jobb együttműködés lenne ennek következtében a bizottság és a számvevőszék között, már nem lenne annyi feszültség, és jobban meg tudnák érteni egymást. Néhány hónappal ezelőtt volt egy megbeszélés, és kiderült, hogy ezt kéri a számvevő szék, de vajon ezután történt valami? Köszönjük szépen. Van-e még valaki, ki felszólalna? Paul Rübig, majd Gressle asszony. Köszönöm szépen. Az NGO-k finanszírozásával kapcsolatosan azt szeretném megkérdezni, hogy az Európai Bizottság forrásait NGO-knak utalják-e át, és azok aztán számlákat tartanak fenn offshore vállalkozásokhoz kapcsolódóan, vagy pedig adóparadicsomokban. Vannak-e erre vonatkozó dokumentumok? Grászlá, asszony, én csak azt akartam mondani Berman kollégának, hogy nem minden nem kormányzati szervezet egyforma, és az Európai Bizottság nem egyformán kezeli ezeket. Van néhány nagy, amely lefölözi a pénzeket, és vannak kisebbek, és persze a kisebbek sokkal jobb, kedvezőbb képet mutatnak, ez is világos. Jó lenne, hogyha megkapnánk a projektfinanszírozásra vonatkozó adatokat a tíz legnagyobb NGO-ra vonatkozóan, és az ehhez kapcsolódó országok nevét is. Rendben, köszönjük. Akkor most az Európai Bizottság főigazgatója részéről szeretnék szépen egy választ kérni, parancsoljon. Köszönöm, tisztelt képviselők kérdéseit, megpróbálok minél konkrétabban válaszolni. Először is, ami az NGO-kat, a civil szervezeteket illeti. Mi úgy gondoljuk a bizottságban, hogy az NGO-k főként a fejlesztési területen működők fontos szerepet játszanak és hozzájárulnak a fejlesztéshez, nem azzal, hogy menedzselnek különböző projekteket, hanem a civil társadalom hozzájárul ezekhez a munkákhoz, és az nagyon sokszor hasznos, éppen ezért pozitívan értékeljük az NGO-kkal való munkánkat. Ami pedig a finanszírozást illeti, amikor aláírunk egy szerződést egy NGO-val, akkor már megállapítjuk a társfinanszírozási arányt az EDF-ből, az Európai Fejlesztési Alapból és az Európai Költségvetésből, és amikor lezárjuk a projektet és elkészülnek a számlák, akkor ellenőrizzük a társfinanszírozási részt, vagyis hogy ez megtörtént-e, és ezt teljesítette a civil szervezet. Mi történik egyes esetekben? Nem mindig ugyan olyan mértékű a társfinanszírozás, mint ahogy az kezdetben kiletűzve, mert az NGO természete miatt, a különböző finanszírozási források miatt aláíráskor más volt a helyzet, és amikor mi ellenőrzünk, akkor látjuk, hogy a forrás más volt végül is, de a lényeg az, hogy a mi hozzájárulásunk a projekthez ugyanaz maradjon, mint aláíráskor és szerintem ez rendjén van a dolog akkor, amikor a civil társadalom szervez vagy végez valamit, mert különböző forrásokból szereznek pénzt, és időnként ez a helyzet előfordul. Az EU társfinanszírozását kell ellenőriznem, annak szabályszerűségét, elértük-e az eredményt, a szabályokat betartottuk-e. Ami az ING IMG-t illeti, majd még visszatérek a forrás kérdésre. Kimerítően válaszoltunk szerintem az önök szakbizottságának kérdésére több alkalommal. Legutoljára egy hónappal ezelőtt, amikor kaptunk egy 170 kérdésből álló, 70 oldalas kérdéslistát, és amit elmondhatok, az az, hogy az IMG-t, IMG több tagállam részvételével hozzák, de Ausztria, Franciaország, Németország, Görögország, Olaszország, Spanyolország, Hollandia, Egyesült Királyság részvételével, és ez az IMG csoport több tagállammal dolgozik, Spanyolország, Olaszország, Svédország, Horvátország, és harmadik felekkel is együttműködik, például Norvégiával, Svájccal és az Egyesült Államokkal. Vagyis igen, sok fejlesztési ügynökség és más szervezet működik együtt velük profitjuk nincs, csak eredményük, és az eredményeket vagy a nyereséget mindig átviszik a következő pénzügyi évre, ezt nem osztják szét, senkinek nem fizeti ki, hanem a következő pénzügyi évre átviszik. Van itt egy kérdés, hogy megvan-e a szakértelmük ahhoz, hogy néhány területen megkerülhetetlenek, vagyis, hogy csak rajtuk keresztül lehet bizonyos tevékenységet elvégezni. Ez kérdés, vagyis tenderezési eljárást tudunk-e ilyen esetben lebonyolítani? Például, amikor a palesztin hatósággal akartunk projektet megvalósítani, akkor úgy döntöttünk, hogy az IMG-t kikerüljük, és a múlt novemberben tendert, kiírást írtunk, indítottunk, a szokásos feltételeket alkalmaztuk, szokásos gyakorlatot, és azért döntöttünk, viszont más esetekben másképp, mert specifikus szakértelemre volt szükség. Ami a szakpolitikai eredményeket illeti, ez kettős dolog. Az egyik vetület ennek az, hogy amikor a programokat meghatározzák, akkor mindenki rendkívül pozitívnak és ambiciózusnak mutatkozik. A politikusok mindig nagyra törők kívánnak lenni, és gyakorta előfordul, hogy amikor a projektet a helyszínen megvalósítják, akkor ezeket az eredményeket nem tudják elérni. Tehát reálisabban kell a célokat kitűzni, azért, hogy ezek valóban megvalósíthatók legyenek gyakorlatban. Az eredmény mérésére új módszereket vezettünk be. Ez az eredménykeret megközelítés amelyet minden nemzeti indikatív programba bevezettük, a 11-es EDF-en belül is. Most végezzük ezt a munkát, önök ezt hamarosan megkapják. És ezek az indikatív programok ugyanazokkal az indikátorokkal, mutatókkal rendelkeznek, azért, hogy az eredményeket össze lehessen hasonlítani a különböző országokban. Ezt most felülvizsgáljuk, néhány olyan indikátort vezetünk be, amelyet mindenütt lehet alkalmazni, ezek mérhetők, és ezekből statisztikai adatokat nyerünk, stressz tesztet is tudunk végezni, azért, hogy meggyőződjünk arról, hogy ezek valóban működőképesek, és azért, hogy jobban mérhessük a programok eredményeit. Ez a saját irányítási célunkat szolgálja, de a beszámoltathatósági célokat is, azért, hogy a parlament is mindezt ellenőrizhesse, és amint elmondtam, a mutatók ugyanazok lesznek minden egyes program esetén. És ennek alapján jobban meg tudjuk határozni, és jobban tudjuk ellenőrizni az általunk finanszírozott programok eredményeit. Köszönöm. Köszönöm. Most szeretném megadni a szót Pinkston úrnak, aki a szemvevőszéktől érkezett hozzánk. Kérem válaszoljon a kérdésekre, ha szeretne. Igen, köszönöm szépen. Azt hiszem, ez egy nagyon fontos vita. Néhány dologra kitérnék. Először is, Mik a tendenciák? Mik a trendek? Az elmúlt évek során azt láthattuk, hogy középtávon több pénzt költöttünk a költségvetés támogatásra, több pénzt költöttünk az ENSZ szervezeteken keresztül és az NGO-kon keresztül. Ez egy olyan trend, egy olyan tendencia, amely megnehezíti az ellenőrzést és számonkérést. Így tehát, hogyha több pénzt költünk közvetett módon, ahogyan azt az imént felvázoltam, fontosabbá válik ezzel párhuzamosan az, hogy az eredményeket mérjük. Tehát az eredmények mérésének súlya ezzel párhuzamosan nő. Tehát mutatókra van szükség, arra van szükség, hogy az országok eredményei összehasonlíthatók legyenek, és világosan mérhető eredményekre van szükség. Harmadsorban a feltételesség vagy kondicionalitás elvét is említeném. Ez egy nagyon érzékeny kérdés. De, hogyha az Európai Bizottság vagy a tagállamok úgy döntenek, hogy EU-s forrásokat fordítanak bizonyos projektekre kondicionalitáson alapulva, akkor a számbevőszéktől, a számbevőszéktől nem várható az ellenőrzés alkalmával, hogy semmibe vegyék a kondicionalitást. Persze tudjuk, hogy megfelelő egyensúlyra van szükség a feltételesség és a gyakorlatiasság között, de hogyha az Európai Bizottság dokumentumaiban feltételeket, kondíciókat fektetnek le, akkor persze, hogy megvizsgáljuk azokat, és persze, hogy megnézzük, hogy a pénzt ezeknek a feltételeknek a betartásával költötték el. Továbbra is ennek megfelelően fogunk eljárni még akkor is, hogyha gyakorlatiasnak kell lennünk, pragmatikusnak kell lennünk, ha például törékeny államstruktúrákról van szó. De, hogyha vannak feltételek, akkor meg kell néznünk a feltételrendszert is. Nem lehet az, hogy a parlament azt mondja a bizottságnak, mi ilyen feltételeket akarunk érvényesülni, látni emberi jogok, demokrácia és így tovább, ezeket mind-mind tiszteletben kell tartaniuk azoknak az országoknak, amelyeket támogatunk, és aztán másnap azt mondja a parlament, hogy de hát gyakorlatiasnak kell lennünk, és így tovább. Hát azt hiszem, hogy nagyon világosan kell látnunk ezt a dolgot, ez nem a számbevőszék feladata ezt a vitát eldönteni, de ha vannak feltételek a dokumentumokban, akkor nekünk ezt is meg kell vizsgálnunk. A parlament és a tanács feladata az, hogy meghatározza ezeket a feltételeket, illetve eldöntse, hogy akar egyáltalán feltételeket kötni egy-egy támogatáshoz. Hogyha a parlament azt mondja, hogy hát itt-ott néha a gyakorlatiasság elvét követve bizonyos harmadik világbeli országok esetében, ahol az államstruktúra törékeny, hát ott talán egy kicsit más mércét kell alkalmaznunk a feltételek érvényesülésénél, hát hogy a parlament így gondolja, ám legyen. De úgy gondoljuk, erről érdemi vitát kell folytatni. Ezt a három dolgot szerettem volna elmondani, és egyébként én is úgy vélem, hogy ez egy nagyon érdekes dokumentum, és egy nagyon érdekes vita. Köszönöm szépen! Yeah, thank you very much. Köszönöm szépen, Pinkston úrnak. Záró megjegyzésnek megadom a szót Mulder úrnak, az előadónak. Köszönöm, elnök úr. Majdnem elfelejtettem, de meg kellett volna az elején említsem a, az Frudurozó urat, aki a DG, aki, bocsánat, aki a főigazgatóságnak a régi tagja volt talán 30 évvel ezelőtt. Én 94-ben 20 éve léptem ki, és futózó úr még maradt a támogatási főigazgatásról, és utána főigazgató is lett, úgyhogy nagyon bölcs dolog volt a vitára visszatérve, ami a nem kormányzati szervek vitáját illeti, ebben semmi új nincsen. A 2004-es mentesítési állásfoglalásban az Európai Számvevőszéket arra kérték, hogy egy külön jelentést készítsenek a nemzetközi szervezetek támogatásáról és a civil szervezetek támogatásáról. Azt hiszem két évvel később jelent meg a két jelentés. Én a nemzetközi szervezetekről szóló jelentést nagyon jónak tartottam, az NGO-k jelentése pedig csalódást jelentett, soha nem volt világos számomra az, hogy mi is az NGO, mi a definíciója. A bizottság azt mondja, hogy ha egy civil szervezet civil szervezetnek tekintendő a tagállamban, akkor mi azt annak tartjuk, és így hívjuk. Hát ez egy elég tisztességes magyarázat, de fogalmam nincs, hogy a tagállami feltételek mik. Ahhoz, hogy valami civil szervezet legyen, lehet, hogy ezek nagyon eltérő feltételek, és talán ez egy gyenge pont. Aztán akkor, amikor valahol ellátogatok, és civil szervezetekkel akarok találkozni, vagy emberekkel dolgozni, nem kétség nem kétkedem, hogy vannak olyanok, akik nagyon hasznos szerepet játszanak, de ez nem jelenti azt, hogy mindegyikük az. Tehát a bizalom és az ellenőrzés. Az ellenőrzésnél vannak fenntartásaim. Akkor, amikor NGO-val beszélek, akkor lelkesen elmondják, általában, hogy emberi jogokkal foglalkoznak, és aztán ugye a kérdésem, hogy hogyan finanszírozzák magukat, akkor a kérdés, minket persze az Európai Unió finanszíroz. És a következő kérdés, és az Európai Unió támogatásán kívül nincs semmi? Nem, nincsen, csak az EU-é. Úgyhogy szerintem ez nem helyes módja annak, hogy az NGO működjön. Az NGO valamilyen oknál összeáll, a világot javítani akarják saját forrásokkal, lelkesedéssel, a bizottság pedig azt kiegészíti. De hogyha mi száz százalékig finanszírozni akarjuk ezeket, akkor akkor szerintem egy normál alvállalkozón keresztül, vagy szerződéses szerződésben meg tudnánk tenni. Bermanullalnak mondom, hogy valóban, hogyha jól emlékszem a 2004-es számokra, és ezekre emlékszem leginkább, mert akkor voltam a költségvetési előadó, akkor 1,3 milliárd volt az NGO támogatás, és, és 75 ot kivéve, tehát 25% a vészhelyzetekre sürgősségi költségekre került kiadásra. Elfogadhatatlannak tartom azt, hogy vannak olyan NGO-k, amelyek nem kormányzati szervnek nevezik magukat, de alapvetően 100%-ig állami finanszírozásúak mert eh, tudják, hogy eh, ahogy mondják, hogy hol vannak az egyiptomi húsos fazekak. És ez az a furcsa helyzet, vagy visszás helyzet, ami, amivel véleményem szerint a jelentés, a számvevőszék jelentése nem foglalkozik. 2004-ben 2000, 2004-ben ennyi volt, 2014-ben 2,4 milliárd, ez majdnem a duplája. Igen, csak ebben az ágazatban a támogatásoknál. Jó, valóban, tehát én csak erről beszélek. De mégis rettenetesen megnőtt, és ez is ok arra, hogy a számvevőszék megvizsgálja ezt. Ami pedig a többit illeti, hát nincsen további megjegyzésem, csak alá szeretném még azt húzni, hogy alapos vizsgálatra van szükség az európai beruházási források megfelelő, különösen az afrikai felhasználására, ott is mintegy két milliárda járulunk hozzá, és nem világos, hogy ezeket a forrásokat hogyan költik el. Köszönöm szépen, elnök úr! Yeah, thank you. Igen, köszönöm szépen az, el, az előadónak. Nagyon kevés időnk van, egy rövid kör, Berman úr. Elnök úr, Kicsit ironikusnak találom, hogy kedves kollégám Jan Mulder nem örül annak, hogy a száz százalékos állami finanszírozást néha egy NGO kapja. De hát mi tisztviselők vagyunk, olyanok vagyunk, mint egy kis kormányzat. De kiörülne a 3%-os hibaránynak. Hát nem tudom, hogy hogyan számolja ön ki az én hiba arányomat. Hogyha ez a két alap csak olyan kevés el, előírással működhetne, mint a, tám, a, kül, a külföldi támogatások, akkor úgy gondolom, hogy nem lenne hiba arány. Szóval, ami engem zavar, az inkább az, hogy szépen beszélgetünk róla, és aztán ennyi. Tehát a kérdésem az, hogy mi lesz a számos kis projekt van, ezeknek a számát kellene újra gondolni, az Európai Unió erőfeszítéseit összefűzni. Tehát inkább csoportosítani. Szeretném jelezni, hogy Van Rompuy számára 300 millióért építenek egy épületet. Ha most a 700 milliót egy egész országban, a harmadik világ egyik országában elköltünk, akkor legalább azt ne gondoljuk, hogy túl sok eredménye lesz annak a, a pénznek. Tehát milyen következtetéseket tudunk levonni a végrehajtás során a segítségeket nem akartuk felaprózni, úgyhogy az NGO finanszírozás erre megy vissza. Itt vannak a, a kis projektek, persze nagyok is, de itt vannak alapvetően a kis dolgok. Most mi akkor összefogjuk, csoportosítjuk a támogatást, vagy hogy lesz tovább? Igen, akkor egy nagyon fontos kérdésbe kezdtünk. Pivax biztosan már erről úgy gondolom milyen beszéltünk. Én is rákérdeztem, biztosítható-e az, hogy a nem kormányzati szervek problematikus terelőteken ne kvázi, nehogy rossz kézbe kerüljenek. Pakisztánban például volt egy számvevőszéki jelentés Egyiptomról és óriási összegekről, úgyhogy igenis, hát fel kell, hogy tegyük a kérdést, hogy hogyan fogjuk a jövőben biztosítani, vagy még inkább biztosítani azt, hogy EU adófizetők pénzéből ne terrorszervezeteket finanszírozunk indirekt módon például, hiszen erről van szó alapvetően, hogy abszolút, az abszolút válság országokban, és Ján Mulden is erre célzott, vagy vészhelyzetekben földrengés után, stb. helyzeteken. Valóban fontos az, hogy bürokráciamentesen gyorsan tudjunk segíteni. Ezt senki nem vitatja itt az Európai Parlamentben, de valamilyen természeti csapás, cunami, hurikán, földrengés esetében, ha segít az ember, akkor persze nyilvánvalóan fontos, hogy a felhasználási bizonyítás nélkül lehessen felhasználni, hogy az emberek megkapják gyorsan a segítséget, de akkor, amikor hosszú távon vagyunk egy-egy országban jelen, akkor meg kell kell nézni, hogy hova megy a pénz. Bermanov jelentése jut az eszembe a számvevőszéki eh, támogatásokról, a gázaöböl támogatásáról. Óriási politikai jelentősége van ennek. Talán a főigazgató úr a most felvetett kérdésekre reagálna még egyszer. Thank you very much, Chairman. Köszönöm, elnök úr. A felvetett kérdések természetesen nehéz kérdések, hiszen igen nagy a politikai kiterjedésük. A döntéseket minden egyes esetben meg kell hozni arra vonatkozóan, hogy vállalunk-e néhány kockázatot a pénzügyi gazdálkodásban, és megpróbáljuk segíteni a nehéz helyzetben lévő lakosságot, általában ezt tesszük, vagy pedig inkább biztonságosan akarunk eljárni, és akkor nem tesszük meg, nem segítjük meg őket. A bizottság és szerintem a parlament is azt támogatja, hogy fellépjünk ezekben a helyzetekben, vállalva a kockázatokat, konfliktus esetén, természeti katasztrófák esetén, természeti katasztrófák után, amikor gyakran igen nehéz követni az összes szabályt, és kontrollálni mindazt, amit előír a jogszabály számunkra. Néhányszor, és egyébként tisztségem során gyakran előfordult, hogy olyan döntéseket hozunk, hogy bizony sokszor sokat kockáztatunk. De véleményem szerint fontosabb az, hogy az EU ott van, segíti a lakosságot nehéz helyzetben, mint hogy inkább kényelmesen üldögélne, hiszen ez a legbiztosabb módja annak, hogy tiszteletben tartsuk a szabályokat. Természetesen ez a bizottság véleménye, politikai vezetők véleménye, és az álláspont az, hogy jelen akarunk lenni az említett helyzetekben, de közben kontrolláljuk a közpénzeket, amelyeket elköltünk. Ezt tiszteletben tartjuk. Sokszor partnereket is alkalmazunk az említett helyez, helyzetekben, akik ismerik a helyszínt, mert mi a helyszínt, a terepet közvetlenül nem ismerjük. És ilyen helyzetben vannak nagyobb kockázatok. Ezekben az országokban most a jelenlegi helyzetről beszélünk, nem csak az EDF-ről, vannak olyan helyzetek, amikor nem lehetünk győztesek, és ha jelen akarunk lenni, csak ez a módja annak, hogy segítsük a helyi lakosságot, élelmiszert adjunk nekik, gyógyszert, vagyis ezt csak akkor tudjuk megtenni, hogyha nemzetközi szervezeteken és NGO-kon keresztül lépünk fel, hasonló partnereken keresztül, és ezt meg is tesszük, és ezekkel a szervezetekkel minden esetben ellenőrizzük, hogy hova fordították a pénzt, és arra a célra használták-e fel, amire az európai adófizető befizette. De el kell ismerni, hogy ezek a helyzetek kockázatosabbak, mint hogyha kényelmesen és megbízható környezetben végeznénk a munkánkat. De hát ez is a munkánk része, és megemlítették a palesztin ügyet. Megfelelő mechanizmust vezettünk be, azért, hogy tudjuk, hova is fordítják, mire fordítják ezt a pénzt, hova megy a pénz. Ami Gázában történt, az megváltoztatta a segítségnyújtás feltételeit, és néha vannak olyan helyzetek, amelyekkel szembe kell néznünk mindannyiunknak, de ez a fellépésben rejlő nehézség, és szerintem a szakbizottság elismeri, hogy sokszor egyes esetekben, amikor az EU fellép, akkor nehezebb egyes esetekben az ellenőrzés és éppen ezért van ez a 3%-os hibaarány, és a lényeg az, hogy azért szigorú feltételek mellett költjük el a közpénzeket. Nagyon szépen köszönjük. Inge le még egyszer. Parancsoljon. Hát itt muszáj még egy kiegészítő megjegyzést tennem, mert nem úgy van, hogy itt vannak ezek a jégszívű parlamenti képviselők, és a másik oldalon meg a jók, akik megpróbálják a legjobbat kihozni a helyzetből. Azért szeretném elmondani, hogy a fejlesztési politika és a külügyi segítségnyújtás témáját egészen máshogy kellene megközelíteni, főleg, hogy évtizedek óta, bár sok pénzt öntünk bele ebbe a témába, nem javult a helyzet. Én tíz éves munkásságom alatt legalábbis nem láttam sehol javulást. Érdemesnek tartom kiemelni, hogy ami a szabályszerűséget illeti, ahogy a szabályokat kialakították, és ahogy a pénzt elköltik, mégpedig, mégpedig költségvetés támogatás révén, hát így nem tudjuk felmérni azt, hogy a pénzt megfelelően költik-e el, és ezt önök sem tudják felmérni. Pinkston úrral való eszmecserénk is pontosan erről szól. Ezt még egyszer szerettem volna tisztázni, hiszen máskülönben az a benyomás jön létre, hogy itt ilyen szőrszál hasogató emberek ülnek. Nem, nem erről van szó, bár csak azok lennénk, hiszen máskülönben sokkal jobbak lennének az eredményeink legalábbis a külügyi támogatásban. Az, ahogy a költségvetés támogatást folytattuk a sok-sok éves ígéretek ellenére, és az, ahogy ez valószínűleg folytatódni is fog, egyszerűen azt eredményezi, hogy nem tudhatjuk, hogy mit értünk el ténylegesen. Érdeklődéssel várom, hogy jövőre mit mond majd el, hogyan magyarázza majd meg, hogy miért nem volt sikeres megint ez az egész. Legalábbis az ön elődei éveken keresztül pontosan mindig ezzel az üzenettel érkeztek ide tehát mindenképpen elkerülendő szerintem az, hogy mi szőrszálhasogatók vagyunk, ridegszívűek, akiket sohasem lehet kielégíteni semmivel. Köszönjük szépen, kérem még más szót, úgy látom nem, akkor lezárhatjuk a vitát. És hát úgy gondolom, nekünk nem kell, hogy rossz lelkiismeretünk legyen, csak azért, mert megkérdezzük, hogy az EU-s pénzeket mire költötték el, hiszen ezt a pénzt ezt elő kell teremteni valahogy, és mi csak azt szeretnénk, hogy az adófizetők pénzét a rászorulók kapják meg. Tehát, hogyha valamit bírálunk, akkor épp azt bíráljuk, hogyha pazarol, pazarló módon gazdálkodnak a pénzzel. Az, aki pazarol, gyakorlatilag pont azok kárára cselekszik, akiknek szüksége lenne a támogatásra. Tehát úgy gondolom, hogy erkölcsi kérdésekről itt nem kell vitatkoznunk, és itt nincs semmiféle ellentmondás sem azzal, amit a bizottság mond, a közös célunk az kell, hogy legyen, hogy megfelelő helyen, megfelelő módon költsük el a forrásokat. Köszönöm szépen, ezzel ezt a napi rendi pontot lezárhatjuk. Deadline for a... a módosítók benyújtásának határideje 26-a, február 26-a. Ezt a napi rendi pontot akkor ezzel lezárhatjuk. Köszönöm szépen mindenkinek, és köszönöm a főigazgató úrnak és a számbevőszék képviselőjének is a részvételt. Oké, okay, kommen wir. Rendben, akkor most az egyéb más intézmények következnek. Két jelentéstevünk van, Dajcs Tamás és Boguszláv Szonik, az illetékesek. Szonik urat még nem láttam itt, Inge Gressle helyettesíti Szonik urat. Ki kér először szót? Számbevőszék, vagy, vagy ön kér szót először? Jó, akkor most megadom a szót Dolcs Tamásnak, parancsoljon. Köszönöm a szót, kedves elnök úr, tisztelt kollégák! A az európai külügyi szolgálat az európai számvevőszék és az európai bróság zárszámadási jelentésének jelentéstevőjeként fontosnak tartom kiemelni azt hogy az emltett három intézmény esetén a pénzügyi ellenőrzés nem talált jelentős hiányosságokat. az európai számvevőszék éves jelentése csak az európai külügyi szolgálat gazdálkodásával kapcsolatban tesz egyetlen megjegyzést. mielőtt a három intézmény külügyi szolgálat, számvevőszék, illetve európai bíróságot érintő jelentéstervezetem néhány megállapítására kitérnék. Előzetesen annyit kívánok megegyezni, hogy a Költségvetési Ellenőrző Bizottság az Európai Számbevőszékhez 47, az Európai Bírósághoz 54, az Európai Külügyi Szolgálathoz pedig 237 írásbeli kérdés jutatott el az összesen three hundred and thirty eight rásbeli kérdésre az érintett intézmények az év elején megküldték a választ ez eh, nagyban hozzájárult a bizottságunk munkájának a hatékonyságához. itt és most is köszönetet szeretnék mondani mindhárom intézménynek a megküldött válaszokért különös tekintettel a rövid határidőre a zárszámadási jelentéstervezeteket két héttel ezelőtt küldte ki a titkárság, amely jelentéstervezeteket valamennyi képviselő kollégám megkapott. A jelentések az intézmények gazdálkodásával és működésével kapcsolatos legfőbb hiányosságokra hívják fel a figyelmet, illetve a zárszámadási eljárás során feltárt problémák megoldására tesznek javaslatokat. Röviden akkor a három jelentésről és a három intézményről. Elsőként a bevett sorrendnek megfelelően az Európai Bíróságról néhány szót. Az Európai Bíróság 2012-ben, tehát az árszámadással érintett esztendőben 343 millió euró összegű kötelezettségvállalási előirányzattal rendelkezett. Ezen előirányzatok végrehajtási aránya 98,5%-ot is meghaladja. Üdvözlendőnek tekintem ez szerepel is a jelentés tervezetben, hogy az Európai Bíróság 2012-ben több belső reformot is végrehajtott, amely belső reformok célja és részben eredménye is az lett, hogy felgyorsuljon az Európai Bíróság döntéshozatali munkája. Hiszen az intézmény működésének hatékonyságát leginkább érintő kérdés az az hogy jelentős továbbra is az európai bróságnál az ügyhátralék a testület működésének elsősorban ezt a problémát kell megoldania. A nyitott ügyek számának növekedése már 2001-ről 2012-re lelassult, és a bíróságtól az egyik írásbeli kérdésre kapott választ azt bizonyítja, hogy 2012-ről 2013-ra a General Court előtti nyitott ügyek száma minimálisan ugyan, de csökkent. Nem mondható mindez el a közszolgálati törvényszék és a bíróság esetén, amelyeknél nőtt a függőben lévő ügyek száma és csökkent a 2012-ben lejárt ügyek száma, a megelőző a 2011-es esztendőkhöz képest. A jelentés tervezet kiemeli, sürgeti, hogy a tanács hagyja jóvá a függőben lévő tervezetet, amely további törvényszéki bíró kinevezésére tesz javaslatot és hozzájárulhatna a gyorsabb ügymenethez. Fontosnak tartom most is megegyezni, hogy az intézménynél, az Európai Bíróságnál a 2012-ben dolgozó majd 2000 munkatárs közel fele 47,3%-uk foglalkozik fordítással és tolmácsolással. A többnyelvűség az ügyfelek anyanyelvén az eljárásokban való részvétel elvének figyelemben vétele ennek az elvnek a gyakorlati érvényesülése mellett is ez a hatalmas foglalkoztatási a foglalkoztatottakon belül ez a hatalmas arányszám, akik a fordítással és tolmácsolással foglalkoznak, eh, nagyon jelentős adminisztratív kiadásokat jelenti, tehát ezeknek a kiadásoknak az észszerűsítése az továbbra is egy fontos feladat. Második intézmény az Európai Számvevőszék, mint az Európai Unió intézményeinek gazdálkodását ellenőrző testület. Ez a testület nem az önellenőrzés útján készítette el a zárszámadási tervezetét, hanem egy külső könyvvizsgáló cég, egy független könyvvizsgáló cég végezte el, amelynek alapján elmondható, hogy, kett, hogy a 2012-es évről készített pénzügyi jelentés valós és hű képet ad a számvevőszék gazdálkodásáról. Az intézmény 2012-ben 137 millió euró összegű kötelezettségvállással rendelkezett, és ennek a végrehajtási aránya ugyancsak 96%-nál magasabb arányú. Üdvözlendő, hogy a számvevőszék jelentősen csökkenteni tudta a különjelentések elkészítéséhez szükséges időt. 2008-ban ez még két esztendő, tehát 24 hónapot vett igényben, 2012-ben ez az időszak 20 hónapra csökkent. A számvevőszék által önmaga elé kitűzött Másfél esztendős 18 hónapos határidőt azonban még nem érte el a külön jelentések elkészítésének az átlagos ideje. Az Európai Számvevőszék gazdálkodásával kapcsolatos zárszámadási jelentés tartalmazza azt a megítélésem szerint igen fontos észrevételt, javaslatot, hogy a különböző intézmények által a zárszámadásban szerepeltetett fordtási költségek az egy oldalra jutó fordtási költségek jelentős különbözősége ahogy ez a bizottsági eszmecserék során is kiderült elsősorban eljárásjogi technikai metodológiai okokkal magyarázható milyen költségeket is tüntetnek föl fordtási költségek kapcsán az egyes intézmények és gy hogyan jön ki, hogyan lehet kiszámolni az egy oldalra jutó fordítási költségeket, csak példaként mondom, hogy az Európai Bíróság esetében az árszámadásban az szerepel, hogy 98 euróért tudtak elvégezni átlagosan egy oldal fordítását, az Európai Számvevőszéknél az összeg átlagosan 246 euró. Nyilvánvaló, hogy nem dolgoznak háromszor magasabb áron, hanem az eltérő módszertan okozza ezt a különbözőséget. Az európai számvevőszékkel kapcsolatos jelentéstervezetem tartalmazza azt a javaslatot, hogy a következő esztendőtől kezdve valamennyi európai intézmény egységes számítási metódust alkalmazzon a fordítási költségek kimutatására, mert így válik összehasonlthatóvá hogy van-e hatékonyságbeli különbség, indokolatlan adminisztratív költség adott esetben a fordításokat illetően. A jelentés tervezet felhívja a figyelmet arra a fontos kérdésre, hogy szükséges további összhang megteremtése az Európai Parlament szakpolitikai célkitűzései és a, ezen belül is a Költségvetési Ellenőrző Bizottság szakpolitikai prioritásai, illetve az Európai Számbevőszék éves munkatervének a kialakítása között. A 2012-es esztendő során a európai számvevőszék az európai csalás elleni hivatalnak átadott sixteen feltételezett vagy lehetséges csalási esetet ezek közül az olaf nine esetben indtott nyomozást azonban sem az európai számvevőszék sem egyetlen egy más európai intézmény esetében nincs arról kimutatás hogy az adott intézmények által az olaf nak átadott gyanús ügyek közül azokban amelyekben nyomozást eljárást rendelt el az olaf ezek az eljárások lezárultak e vagy sem és ha lezárultak milyen eredménnyel zárultak le tehát ilyen értelemben az anonimitás nyilvánvalóan a büntető eljárás szenzitv adatainak a tiszteletben tartása mellett is fontos annak az ismerete hogy az olafnak jelzett ügyek közül azokban ahol az olaf eljárást indtott ezek az eljárások milyen eredménnyel zárultak végül, de nem utolsó sorban az Európai Külügyi Szolgálatról, ugye friss intézmény második teljes éve, a 2012-es esztendő az Európai Külügyi Szolgálatnak egy nagy, relatíve nagy intézményről van szó. Összességében 7000 munkatárs, hogy ezek, ez a szám ez hogyan áll elő, erről már többször beszéltünk, nem húznám most az e, időt, és e, mindent egybe e, vetve pedig e, e, több mint 700 millió eurós költségvetés. Az intézmény költségvetésének végrehajtási aránya mind a központban, mind pedig a delegációkban 99% feletti. Ahogy említettem, az európai számvevőszék egyedül az európai külügyi szolgálat esetében tett egy megjegyzést a gazdálkodással kapcsolatban ez a különböző szociális jellegű kiadások duplán történő kifizetésével kapcsolatos észrevétel az európai külügyi szolgálat ez, ebben az ügyben amely kérdést már a tavalyi zárszámadási jelentés is tartalmazta egy olyan eh, rendszert kván kiépteni amelyel elkerülhetővé válik, hogy ugyanazon jogosultság kapcsán a tagállamoktól kapott szociális támogatások, például családi pótlék duplum módon az unió költségvetéséből is kifizetésre kerüljön. A rendszer kiépítése helyes döntés, a kiépítés feladatának a végrehajtása sajnos túl lassú, tehát ezzel a problémával még mindig szembe kell néznünk. Ami a jelentés tervezetem legfontosabb megállapítása, hogy az rásbeli kérdések kapcsán lefolytatott eszmecsere és az ott elhangzott érvek ellenére az a határozott meggyőződésem hogy az európai külügyi szolgálat működési és személyi költségei aránytalanul magasabb, tehát szabálytalanság a működési és személyi kiadásokat illetően nem volt fellelhető az Európai Külügyi Szolgálat 2012-es működését illetően azonban a hatékonyság az erősen megkérdőjelezhető az aránytalanul magas kiadásokat illetően. Az összes ezzel kapcsolatos tényt most újra nem idézném föl, túlságosan hosszúra nyúlna a szóbeli kiegészítésem, talán csak emlékeztetőül, hogy 514 olyan munkatárs dolgozik az Európai Külügyi Szolgálatnál, aki AD12-es vagy annál magasabb beosztású uniós köztisztviselő az 514 alkalmazott havi fizetésére a 2012-es esztendőben havonta több mint 5 millió eurót fordított az Európai Külügyi Szolgálat. Ezen túl az említett tisztségviselők még a fizetésükön fölül további átlag havi 8000 eurós egyéb juttatáshoz is hozzá eh, jutottak. Ugyancsak indokolatlanul magas kiadásnak tűnik, hogy a Európai Külügyi Szolgálat kötelékében dolgozó 3160 helyi alkalmazott, úgynevezett local agent átlagos havi fizetése az meghaladja a 3000 eurót, tehát ma egy olyan világban élünk, ahol az Európai Unió egyik intézménye, és ebben semmifajta iróniát ne érezzenek tisztelt kollégák, Ugandától Bolíviáig a helyben dolgozó munkatársakat átlagosan 3074 eurós havi nettó fizetéssel ismeri el. Megítélésem szerint ez meglehetősen magas, főigazgató úr által elmondott elvet nem követő vérezés. Ő azt mondta, hogy vannak drágább diplomáciai szolgálatok és olcsóbbak, egy középkategóriás diplomáciai szolgálatról van szó, nem Maserati, és nem is mondjuk, ha már nem gyártják Trabant, az Európai Külügyi Szolgálat, hanem egy átlag középkategóriás német vagy francia autó, felső középkategóriás maradjunk minimum e, annyiban. Azt gondolom, hogy ugyanezt a teljesítményt olcsóbb, autó olcsóbb szervezet is nyújtani e, tudja. Fontos kérdés még, és erről hadd szóljak egy szót, hogy e, komoly gond mind az európai számvevőszék esetében, mind pedig az Európai Külügyi Szolgálatnál, de különösen a Külügyi Szolgálatnál az elmúlt tíz évben csatlakozott 13, immár 13 uniós tagállam munkatársainak alulreprezentáltsága csak hogy egyetlen egy adatot mondjak, az Európai Külügyi Szolgálat 131 küldöttség vezetői álláshelye közül összesen 20-at, összesen 20 töltenek be az elmúlt tz évben csatlakozott tagállamból származó diplomaták az Európai Külügyi Szolgálat ingatlan gazdálkodásával kapcsolatos témák több kérdést vetettek föl. E tekintetben nem kaptunk minden kérdésre megnyugtató választ az írásbeli kérdésekre megküldött válaszokban. Itt további konzultációt folytatunk az Európai Külügyi Szolgálat képviselőivel. Az árszámadási eljárás még hátralevő részében e tekintetben még tisztázandó kérdések eh, merülnek föl. Összefoglalva, tisztelt elnök úr, tisztelt eh, kollégák, a felvetett hiányosságokkal és problémákkal együtt is javaslom a mentesítés megadását mindhárom intézmény vonatkozásában, hiszen azok a hiányosságok, problémák elsősorban hatékonysági, a takarékos működés elvét nem követő problémák, E, nem pedig az intézmény szabályos és törvényes működését megkérdőjelező hiányosságok. Ahogy az Európai Számvevőszék éves jelentése is megállapította, az intézmények 2012. évi gazdálkodása szabályos volt, és egyik intézmény esetében sem tárt fel a pénzügyi ellenőrzés jelentős hiányosságokat, illetve szabálytalanságokat. Szeretném itt és most megköszönni az Európai Számvevőszéknek, az érintett intézmények vezetőinek, vezető munkatársainak, kollégáinak, a KONT titkárságának és természetesen képviselőtársaimnak az zárszámadási eljárás során nyújtott segítséget és konstruktív együttműködést. Nem akarom elnök úrtól elvenni a kenyerét, de a most tárgyalandó három előterjesztés jelentés tervezethez a módosító indítványok benyújtási határideje az február 25-e, az előttes programunk szerint március 18-án döntünk a szakbizottságban az előterjesztésekről, és az Európai Parlament áprilisi plenáris ülése tudja tárgyalni a jelentéstervezeteket, amelyeknek a mostani konzultációján érdeklődéssel várom mindenkinek a véleményét. Köszönöm szépen. Köszönöm, Herr Berichterstatter. Vielen Dank. Köszönöm szépen az előadónak. Azt hallottam, hogy Sonic úr jelentését átveszi Szábak kollega. Igen, köszönöm szépen. Sajnos Sonic úr nem jöhetett ma, de megpróbálok különböző pontokat én is elmondani. Először is Szonik úr köszönetet mond az intézményeknek az együttműködésért, és azért, hogy a parlament képviselőivel a kérdések megválaszolására megfelelő is voltak. Alapvető problémák nincsenek, az intézmények költségvetése materiális hibák mentettől mentes volt, és a költségvetési hiba arány is javult az előző évhez képest. Szonik úr üdvözli a jól működő együttműködést a régiók bizottsága és e szakbizottság között, és megjegyzi, hogy ez költséghatékonyságot is eredményez. A Gazdasági és Szociális Bizottság nagyon jól működik, a több, egyre több információt adnak át, amelyet tisztázzák és aktualizálják a korábbi információkat, alapvetően az utazási költségekre vonatkozóan, amelyek korábban nem álltak rendelkezésükre. Ami a tanácsot illeti sajnos nem mondható már ugyanez el. Itt az együttműködés nem olyan sima. A tanács sorozatban megtagadja, hogy válaszoljon a parlament kérdéseire, és nem jön el, hogyha meghívják őket. Ez a hozzáállás azt mutatja, hogy a tanács nem tartja tiszteletben a parlament költségvetés ellenőrző funkcióját. Az előadó felvetette, tehát, vagy előterjesztette azokat a kérdéseket, amelyeket a tanácsnak szánt a bizottságnak adta tehát át, és a bizottság január 23-án válaszolt levélben erre. Az előadók megemlítik ezt az eljárást, különösen azt, hogy a válasz a tanács nevében való válasz azért érkezett meg, hogy ne avatkoz, nem kívánok beavatkozni az intézménye ügyekbe, de minden intézmény köteles együttműködni a parlamenttel a, mentesítésre vonatko- a mentesítés kapcsán. Ami a zöld, bocsánat, ami a görög tanács tagot illeti, Nos, ennek kapcsán felmerül további együttműködési lehetőség. De addig, amíg nem kapunk információt, addig nem tudunk megalapozott döntést hozni a mentesítés megadásáról. Bármely intézményről is legyen szó. Ezért az előadó azt javasolja, hogy halasszuk el a mentesítés megadását a tanácsra. Vonatkozóan ugyanakkor viszont tovább kellene lépnünk, hogy hogyan kezeljük a jövőben ezt a kérdést. Kiutat kell mutatni, és ezért az előadó egy workshopot vagy meghallgatást javasol a helyzet elemzésére, így lehetne felkészülni arra, hogy ezt a kérdést a bíróság elé vigyük, vagy javasolja a szabályok tisztázását, a szerződés szabályainak tisztázását. Szonik úr üdvözli a megjegyzéseiket, és megjegyezte, hogy a módosítók benyújtásának határideje február 25-e. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen Szeba kollégának. Nem tudom, hogy a szakbizottság képviselői szeretnének-e kérdést föltenni az előadóknak. Herr Gájer, bitte. Gájer úr. nem ein bisschen eingemauert, Entschuldigung. Köszönöm szépen, elaludtam egy kicsit. Nos, köszönöm szépen, elnök úr. Tulajdonképpen a tanács mentesítésére szeretnék összpontosítani, hiszen ez az, ami kritikus, és ennek van a legnagyobb hordereje is. Egyetértek azzal, amit az előadó eljárásként javarol, javasol, hogy a mentesítést halasszuk el, de egy más eljárást javasolnék. Úgy gondolom, megvannak a jogi lehetőségeink, és a kezdeményező lehetőségünk a szakbizottságból, és ezeket tulajdonképpen kellőképpen kihasználtuk, próbára tettük. Nem a szakbizottságban, hanem a frakciókban kell majd eldönti, hogy meg kellene vizsgálni, hogy ez a két lehetőség, a két út a mentesítés elhalasztásán kívül melyik a járhatóbb, mire van politikai többség. Ezt a híres gentleman's agreementet, agreementet hogy felmondjuk, legalábbis azok a dokumentumok, amelyeket a parlamentből öt évvel ezelőtt, amikor ide kerültem, megkaptam, az ugye nyomtatott formában van. Zondergárd kollega ugyanazt mondja, hogy nem ér, de ott azért benne van az, hogy mit jelent a Gentleman's Agreement. És az, hogy most a költségvetéseinket kölcs, kölcsönösen nem módosítjuk, erre ez a, mega- ez a fajta úriemberek közti megállapodás nem vonatkozik. Akarnánk-e, ez az egyik kérdés, Európai Parlamentként ezt, és úgy gondolom, hogy ezt csak a politikai frakciók dönthetik el, hiszen akkor nyílt politikai vitába kerülünk. neki megyünk-e a tanácsnak, és mondjuk, hogy költségvetési hatóságként mi a te költségvetésedet is, ha, le, ha egyáltalán lehet, megnézhetjük. És hogyha igen, akkor azt meg is tesszük. Tehát ez egy kétélű kard, úgyhogy tudatában kell lenni annak, amit csinálunk. A második opció az politikailag kevésbé nagy hullámot vető, de Pétri már az előbb elvileg az előadó szóvivőjeként elmondta, megyünk, akkor a bíróság elé megyünk el. Megvan az okunk rá, legalábbis a legutóbbi meghallgatás alapján is erre jutottunk. Három szakértőt akit meghívtunk, azok egyetértetek abban, hogy legalább a, a dokumentumok készhez kapása joga a parlamentnek. De ha az Európai Parlament az Európai Bíróság elé megy, akkor az az egész háznak a döntése kell, hogy legyen, nem pedig a mi szakbizottságunké. Én hajlandó vagyok erre, és hajlandó vagyok a frakciómban ezért dolgozni, de akkor mindannyian egy irányba kell, hogy húzzunk. Legalábbis az intézmény érdekében. E szakbizottságban a frakció képviselőknek valamilyen megállapodott formában ki, ki kell tudni deríteni, hogy a saját frakciójuk akarná ezt a megoldást. És a döntő többségében igen, akkor úgy gondolom, kérhetjük a jogi szolgálatot arra, hogy javasoljon egy olyan eljárást, ahogy, ami majd remélhetőleg pozitív döntéshez vezet a parlamentben. És akkor hogyan lehet tovább lépni? De nem hiszem, hogy mi ez, ennek a szakbizottságnak a keretében tudnánk itt még bármit tenni, nem? A hogyan? az a frakció szintjén kell, hogy eldőjön, mi ott azért valóban sok mindent tehetünk. Köszönöm szépen, Grace Lászony. Ez a Gentleman's Agreement, ez valóban egy egyoldalú kijelentése volt a tanácsnak, hogy a mentesítési eljárásban nem avatkozunk bele a költségvetésbe, úgyhogy szerintem a kettőt külön kell válasszuk. Amit Szanik javasol, az az, hogy fontoljuk meg, hogy ha a szerződésmódosításra kerül sor, mert valamikor eljutunk oda, akkor mindenképpen legyen világos, hogy ezt is szabályozni kell. Kell egyfajta megfogalmazás akkor, és ezt a megfogalmazást majd ki kell dolgozzuk. Az afkónak, másoknak, ezt meg kell tenni, az új parlamentnek akkor végig kell gondolni, hogy legyen egy kezdeményező jelentés az AFKOval együtt, amikor majd azt mondjuk, hogy hogyan kell ezt korrekt módon megfogalmazni. Ez a régi szöveg, amit még senki sem látott, és még tulajdonképpen, amit már mindannyian annyira abszolváltuk, hogy senki nem mer tárgyalni erről, ez nagyon sokba kerül meg kell dönteni a tárgyaláson, részt akarunk-e venni vagy sem, elő kell készíteni. A görög követtel beszéltem telefonon, és ő valóban újra igyekszik rend, valamit elérni a e kérdésben, de addig, amíg a tanács semmit nem jelez neki, addig jó, hát mindig lehet beszélni. Én az elmúlt tíz évben nagyon sokat beszéltem a tanácsal erről a kérdésről, és soha nem léptünk előre. Mert a döntő kérdésben abban, hogy ellenőrizhetik-e a kormányok a parlamentet, én egyértelműen azt mondom, hogy nem. De a kérdések, vagy a kormányzatok egészen mást, másként vélekednek, és ez sem lehet. Szóval én határozottan a parlament oldalán állok ez így nem lehet, az nem lehet, hogy a kormány minket akarjon ellenőrizni, mi ezt sokkal jobban tesszük, ráadásul sokkal jobban, mint ők bármikor is tennénk. Úgyhogy éppen ezért nincs előrelépés, és amíg nincs előrelépés, addig nem is lehet új kezdeményezéseket indítani. Minden elnökség hálás kell, hogy legyen, hogyha ebben végre valami megoldásra jutunk. A kormányok képviselőinek persze végig kell gondolni, hogy kifelé mi fog, hogy fog ez kinézni. Ha az választók elé állva azt akarják mondani, hogy van ugyan parlamentünk, de a kormányzatok ellenőrizni akarják ezt a parlament, akkor szerintem az teljesen elfogadhatatlan lesz. Köszönjük szépen, Jan Mulder. A tanácssal kapcsolatos helyzet tehát illetően minden évben ugyanazokat az érveket ismételjük meg. Hogyha a bírósághoz fordulunk, akkor még egy dolgot is megpróbálhatnánk, be kellene fejezni a Gentleman's Agreement-et, mert a szerződés szerint most már a parlament erőteljesebb helyzetben van, mint a tanács, mert a végleges ítéletet mindig a parlament mondja ki a szerződés szerint. Tehát be kellene fejezni a Gentleman's Agreement-et, és szerintem ez a legfontosabb kérdés. Azon gondolkodom, hogy egy módosító indítványt előterjesztek, meglátjuk, hogy mi történik ezzel. A tanács elfogadja, vagy nem. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Lehet, hogy most nagyon okos módon pont ezt az üléstermet választották ki a szervezők, az ülés szervezői, mert tényleg úgy tűnik, hogy a tanácsmentesítésénél, mint a körbe-körbe forognánk. Tényleg érdemes elgondolkodni, hogy mit is tehetnénk. A jelentéstevő helyettese révén azt javasolta, hogy egy saját kezdeményezősű jelentést készítsünk. Szerintem az egy pragmatikus, gyakorlati megközelítés, mondhatjuk azt, hogy készítünk egy jelentést, hogy az Európai Parlament állás foglaljon, de aztán a több kolléga is utalt erre, érdemes lenne eldönteni, hogy parlamentként mi mit is akarunk elérni. Ebben az összefüggésben felmerül a kérdés, hogy eddigi pozíciónktól eltérjünk-e, vagy pedig legalább a kérdésfelvetés jogát, amit a szakértők megítéltek nekünk, azt sikerüljön elérni a bíróság előtt. Saját kezdeményezésű jelentéssel jóval előre juthatunk, úgy érzem. Elgondolkodhatnánk például azért azon, hogy az Európai Unió 28 pénzügyminiszterét hívjuk meg ide a szakbizottságunkba, vagy esetleg más politikai intézkedéseket is foganatosíthatunk, hogy ne eszkalálódjon a helyzet. Hogy sikerül-e azonban elérni azt, hogy ne eszkalálódjon, azt nem tudom. Nem vagyok biztos abban sem, hogy a parlament többi szakbizottsága ugyanannyi kora érdeklődést tanúsít-e a tanács mentesítése iránt, mint mi. Nekünk ez egy alapvető kérdés, a demokratikus kontroll kérdéséhez kapcsolódik. Talán érdemes lenne elgondolkodnunk azon tehát, mielőtt saját kezdeményezésű jelentést készítenénk, hogy mennyire akarjuk valóban kierőszakolni úgymond a tanácstól, hogy vesse alá magát a mi mentesítési eljárásunknak. Jens Geyer kért még egyszer szót. Örülök, hogy ezt még egyszer elmagyaráztad. Talán valóban érdemes lenne ezt a témát tüzetesebben megvizsgálni, de ami a saját kezdeményezésű jelentést illeti, legyünk óvatosak hiszen annak alapján is, amit épp mondtál, Mikael, meg kell nézni, hogy milyen politikai járulékos károkat okozhatnánk, és ezek szerintem jelentősek. A saját kezdeményezésű jelentés esetében kiderülhet, hogy a különböző frakciók mást akarnak, és aztán különböző opciók születnek különböző támogatottsággal, és ez végül talán épp azt mutatja, hogy a parlament nem elég egységes és nem elég határozott, ezért én személy szerint nem támogatom a saját kezdeményezésű jelentést, szerintem menjünk más úton. Vagy készítsünk olyan saját kezdeményezésű jelentést, ha már, amely nem taglalja különböző opciókat. Mert azt gondolom, hogy a politikai vitában ez nem segít nekünk, sőt, a frakciók között ti civakodásban a dolog háttérbe szorul. Sügyesztőbe kerül, úgymond. Úgy gondolom, nem rossz az, hogyha a plenáris foglalkozik ezzel, de hogyha felkészületlenül visszük ezt a plenáris elé, akkor történhet itt akármi. Tehát ezért érdemes volna szerintem elgondolkodni valamilyen más útvonalon, amelyet követhetünk, és amelyel kevesebb kárt okozunk adott esetben. De azt világossá kell tenni, és hát a tanács is jelen van, ezért mondom, érdemes világossá tenni, hogy mi már gondolkodunk azon, hogy hogyan lehet ezt egy következő szintre vinni ezt az ügyet. De a saját kezdeményezésű jelentés nem feltétlenül a megfelelő út is. Hogy 28 pénzügyminisztert meghívunk, valószínűleg abból 20 lemondja a találkozót tehát a naptárunkba beírhatjuk, hogy volt egy ilyen találkozó, de sok hasznunk nem lesz belőle. A következő lépésünk egy olyan lépés kell, hogy legyen, amely üt. Nem különböző opciókat kell itt most kikísérletezni, hanem világosan kell tenni, hogy előrelépést akarunk, és ütőképesek is tudunk lenni. És nem véletlenül mondtam azt, hogy ütőképes. Elnök, köszönöm szépen. Hm. Ha a politikai csoport, a frakciók valóban figyelnének arra, hogy a, az számú jelöltjeik a kampány során ezt tematizálják, és a tagállamokban az állam és kormányfők elé is adott esetben politikai témaként tálalni tudnák, akkor valóban megoldásra juthatnánk. De mi az EP kis, ugyan fontos, de mégis kicsi és nem döntő szakbizottsága erről beszélünk, és nem sikerül a politikai rendre tűzni, az talán magától értetődő. Alapvetően el kell tudni dönteni, hogy legyen -e ellenőrzés vagy sem. Csak akkor sikerül érvényesíteni az akaratunkat, hogyha a tagállamok támogatnak minket. És amíg a nemzeti parlamentek, én is nyíltan mondom, az Európai Parlament felé a tanácsi ellenőrzésnél sokkal nagyobb bizalmatlansággal lépnek fel, mint a saját kormányaikkal szemben, a, és a végrehajtó hatalom kiadásainak ellenőrzéséről lemondanak, addig nem fogunk soha előrébb jutni. Hogy szerződésmódosítás lesz -e, ahol a nemzeti parlamentek a tanács nevében fogják ellenőrizni a tanácsot, mert adott esetben azért is lehetne érvet találni, hogy a társ törvényalkotó beletekintsen a könyvekbe, de hogy a polgárok által megválasztott képviselők a tanács költségvetésébe, hogy bepillantsanak és a kiadásokat ellenőrizzék, ez olyan követelés, amelyről mi nem fogunk lemondani, és nem is tehetjük azt meg. Erről beszélünk, fontos, arról is szó van, hogy merünk-e illetve sikerül-e az Európai Parlament magasabb szintjére vinni ezt. De hát az is igaz, hogyha kifelé és más EU intézmények felé egy érvényesítő képes elnökön keresztül sikerül felemelni, felvinni ezt a kérdést a, az állam és kormányfők szintjére, és ott napirendre tűzik, és a, a frakcióelnökök a saját súlyukkal a nemzeti kormányzatoknál napirendre tűzik, akkor fogunk tudni csak előrébb jutni, egyébként pedig nem. Ez szerintem teljesen leáris kép. Nyitva vagyok nyitott vagyok, hogyha úgy döntünk, hogy kezdeményező jelentés legyen, de szakbizottsági elnösként azt mondom, hogy nekünk tárgyalásokba vonulni nem igazán lenne jó, de reálisan végig kellene gondolnunk, hogy mi az, ami megvalósítható. És hogyha előrébb akarunk jutni, akkor csak akkor fogunk sikeresek lenni, hogyha a ház széles többségének támogatását élvezi ez a kérdés, egészen a parlament vezé, vezető szintjéig a következő elnökig vagy elnök asszonyig. Szállamék kollega jelentkezett még. Yes, thank you. I just wanted to um, uh, inform you that I will make sure that the... Szónik úr, szeretném, hogyha megkapnám az összes feljegyzést erről az igen érdekes véleménycseréről. Köszönöm szépen. További hozzászólást nem kért senki. Nem tudom, a bizottság szeretne szólni? Úgy látom, nem. Akkor ezzel a napirendi pont végére értünk, és ezzel tulajdonképpen a mai, mai napirendünk végére is értünk, hiszen a következő pont az a koordinátorok ülése, úgyhogy kérem, hogy az zárt ülést megkezdhessük, holnap folytatjuk az ülésünket. Szeretném tehát a nyilvánosság kizárásával most folytatni az ülést. Köszönöm.